Okay, dear Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, és kezdjük meg az ülésünket. Először is a rendet fogadjuk el. Ez megtörtént, valamint a korábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása május 26-i, illetve a július 15-16-i jegyzőkönyvek. Burger, a Köszönöm szépen, elnök úr. Egy megjegyzésem lenne, egy helyesbítés, amit én fogalmaztam meg. A május 26-i jegyzőkönyvvel kapcsolatosan az ötös pontban a szavazás a hitelintézetek ellenálló képességéről van szó, ez a bank struktúrális reform, 29 és 13 arányban volt a szavazás eredménye, és Pitikáne asszony jelezte a titkárságon, hogy nem működött a készüléke, és egyébként igennel szavazott. Tehát itt 30-30 az eredmény, tehát akkor ezzel elutasítottuk. Nem tudom, hogy ezt most elfogadjuk-e. Én talán majd a plenárison javasolnám, hogy az ott alkalmazott szabályt alkalmazzuk. Ha nincs mondandója, akkor én megpróbálok válaszolni. Pitekájnán asszony küldött egy levelet nekem is ezt tudomásul vesz, vehetjük, illetve a jegyzőkönyvben erre utalhatunk, de a szavazás eredményét visszamenőlegesen nem módosíthatjuk. Ha jól tudom, a szavazás felvettük, tehát lehet, hogy itt egy technikai hibáról volt szó, elektronikusan szavaztunk, és a számba, tehát a szavazat számba szerintem az ő szavazatát is bevettük, tehát most ezt nem tudjuk kivizsgálni. Minden esetre ezt a levelet tudomásul véve utalunk majd rá a jegyzőkönyvben, de ha prudensen akarok eljárni, akkor én nem változtatnám meg a szavazás eredményét. A lényegen amúgy sem változtat, tehát ez egy technikai jogtechnikai kérdés. Kérem, hogy egyelőre hagyjuk ennyiben a dolgot, hogy a jegyzőkönyvben megemlítjük, és a megfelelő konzultációkat követően a parlament szolgálatával majd annak megfelelően fogunk eljárni Eliza. Igen, pontosan ezzel kapcsolatosan én jelen voltam a szavazásnál, és én nem emlékszem semmiféle korábbi bejelentésre, tehát nem történt meg semmiféle jelzés, mint ahogy ez szokásos, hogy nem működik a készülék. Lehet, hogy megkapta ezt a levelet, de nem változtathatunk azon, amit nyilvánosan bejelentettünk az ülésen, mert egyébként akkor ülésről ülésre mindig más szabályok érvényesülnek. Elnök, szerintem ezt majd megvizsgáljuk, és aztán visszatérünk erre a kérdésre, úgyhogy egyelőre hagyjuk nyitva ennek a jegyzőkönyvnek az elfogadását a következő ülésig vagy holnapig, és mielőtt tovább lépünk a hármas, négyes és az ötös napirendi pontokra, szeretném bejelenteni, az előző koordinátorok ülésével kapcsolatosan úgy döntöttek a koordinátorok, hogy módosítsuk az eljárásunkat, ami a hozzászólási időket illeti, tehát egy automatikus rendszerre térünk át. Nevezetesen, hogy a, az engedélyezett idő leteltével kikapcsoljuk a mikrofont. Tehát megnézzük, hogy ez hogy működik. Már előre tehát figyelmeztetem a kollégákat, hogy egyszerűen kikapcsoljuk a mikrofonokat, most jelen esetben 5 perces hozzászólásonként, és a kolléga kérte, hogy ez, ezzel az öt perccel kezdjünk, és a koordinátorokat kérem, hogy jelezzék a kollégáknak, hogy időben érkezzenek, mert egyébként az 5 perces türelmi időt követően meg kell kezdenünk az ülés, és akkor nem, le, nem biztos, hogy mindenki jelen van. Nos, tehát akkor a 3-as, 4-es és az 5-ös napi rendi pont követően, nevezetesen itt meghallgatásokra kerül sor. A három értékpapír hatóság elnöke fog szólni a megfelelő előírásnak megfelelően. Nagy örömömre szolgál, hogy kiváló az együttműködésünk három hatósággal, és természetesen vannak bizonyos eljárásbeli kérdések, ahol nem feltétlenül értünk egyet, vagy igyekszünk ezeken finomítani, de egyelőre azt hiszem, hogy teljesen elégedettek lehetünk a három hatóság elnökeinek, elnökeivel való együttműködésnek. Szeretném üdvözölni Önöket, és a prezentációjuk, illetve a vita az elmúlt évről, illetve a jövőbeni kihívásokról fog szólni. Szerintem most kulcsfontosságú pillanatokat élünk, amikor az egységes szabályozásra vonatkozó mandátum megvan, a konvergencia különösen fontos, gondolom, hogy ezek e, lesznek a fő szempontok. Először is Major úrnak adom meg a szót, az ez a közös bizottságának e, elnökének. 10 percben, majd Gabriel Bernardino következik 5 percben, és további 5 perc, amit nagyon szigorúan tartunk. Steven, meg is adnám a szót. Köszönöm szépen, Roberto a bevezetőt, kedves szavaidat, és hogy ilyen pozitívan értékeled az együttműködést az ECON és az ESA között. Ez két oldalú, kölcsönös. Itt említetted, hogy nagyon szigorúan fogsz majd bánni az idővel. Lehet, hogy egy kicsikét túllépek a 10 percen, de igyekszem fegyelmezett lenni. Kedves képviselők, hölgyeim és uraim, elnök úr, 2015-ben az ESMA vezette az Európai Felügyeleti Hatóságok munkáját, és a kölcsönös, illetve a közös bizottság munkáról szeretnék beszámolni. Az ágazat közi koordinációért felelős ez a bizottság a felügyeleti hatóságok között. És szeretném hangsúlyozni, hogy az együttműködésünk elsősorban a fogyasztóvédelemre, illetve az ágazat közi kockázatokra irányult. Ezen kívül komoly előrelépés történt az egységes szabálykönyv területén is, a szektorban, a biztosítási szektorban, a kockázatfelmérés, a értékpapírosítás és a pénzügyi konglomerátorok tekintetében. Először is a fogyasztó védelméről szeretnék szólni. A PRIPS-re vonatkozóan e, egy, a két vita anyagot jelentettünk meg, és egy további várható novemberben. A legfontosabb információkat tartalmazó anyag a lakossági fogyasztókra vonatkozott, és ennek az volt a célja, hogy megismerkedjünk a befektetési és biztosítási termékek alkalmazásával. Ezen kívül megvizsgáljuk az automatizáció és a pénzügyi tanácsadás helyzetét is a fogyasztók számára. Végezetül pedig az, ez a közös fogyasztóvédelmi napját megszerveztük Frankfurtban, és erre meghívtunk fogyasztóvédelmi képviselőket is. A vegyes bizottság két jelentést készített a legfontosabb kockázatokról, kitettségekről az EU pénzügyi rendszerében. Ezek a jelentések hangsúlyozzák, hogy elhúzódóan gyenge a gazdaságok teljesítménye, a tőkepiac erőteljesen volatil, és emellett a vegyes bizottság felmérte a banki és biztosítási ágazat kockázatait is, és megpróbáltuk meghatározni, hogy erre milyen szakpolitikai válaszokat lehet adni. Harmadsorban pedig szeretném felhívni a figyelmüket a foly szabályozói munkára, amit a vegyes bizottság végez. Két fontos mandátum eh, került teljesítés a 2014-es év során, és a eh, technikai standardok eh, közös tervezetét a hónap során fogjuk véglegesíteni, és ez összefügg a pénzmosást megakadályozni hivatott irányelvvel kapcsolatos munkával is. Az értékpapírosítási piac újraélesztésével kapcsolatosan egy jelentést készítünk, amiben a hiányosságokat, az inkonzisztenciákat fogjuk feltárni a szabályzói rendszerben, a különbözően struktúrált pénzügyi eszközök kapcsán, és a CMU projekt keretében folyik majd ez a munka. Az ECON hozzájárulását nagyra értékeljük, ami a költségvetéseinket illeti. Rá kell mutatnom, hogy a szükséges hez képest szűkösebb költségvetéssel gazdálkodtunk az elmúlt évben. Bizonyos tekintetben a helyzet tovább romlott a hatóságok esetében. És hogyha a költségvetési hatóság nem vizsgálja felül ezeket a költségvetéseket, akkor a hatóságok kénytelenek lesznek a feladat körüket szűkíteni, sőt egyes feladatokat törölni. A jövő év során továbbra is intenzív munkára és jó együttműködésre törekszünk majd az Ekonnal, és a legátláthatóbb, nyitottabb módon kívánunk együttműködni, tiszteletben tartva a jogalkotással kapcsolatos előírásokra, megoldásokra és a formális vélemény eszmecserére. Szóbeli és írásbeli anyagokat fogunk készíteni a jogalkotási munka kapcsán, és akkor most rátérnék az ESMA-ra vonatkozó részre. Az ESMA munkájának bemutatása a tavalyi évvel kapcsolatosan fontos, hogy megalapozza a jövő tekintést. Az Európai Parlamenttel, a bizottsággal és a tanácssal közösen arra törekszünk, hogy fokozzuk a fogyasztóvédelmet, és a tőke piacok, a pénzügyi piacok stabilitását és megfelelő működését. Ezt a két fő célt két módon kívánjuk teljesíteni. Egyrészt az a már említett szabálykönyv egységes alkalmazásával, a felügyeletek konvergenciája révén, illetve a hitelintézetek és kereskedési adatárak közös felügyelete révén. Tavaly az elsődleges jogalkotással kapcsolatos mandátum alapján számos technikai standardot dolgoztunk ki, és ezeknek a célja az volt, hogy a pénzügyi piacok átláthatóságát javítsuk, és a piaci résztvevők viselkedését, magatartását továbbfejleszünk. Ilyen Második szintű jogkotási munka például a MIFID, a MIFIR, a MAR, az EMIR, a CRA és a CSDR volt és az információk aszimmetriáját is igyekszünk valamilyen módon kezelni annak érdekében, hogy a befektetők jobb döntéseket tudjanak hozni, illetve hogy a felügyelet is hatékonyabbá váljon. Az új szabályok kapcsán megfelelő egyensúlyt kell a költségek és az előnyök között teremteni, például az előzetes és utólagos átláthatósági követelmények a MIFID keretében mindenféleképpen komoly adatgyűjtést és elemzést igényel a nemzeti szabályozókkal közösen. Más MIFID témák például a pozíciós limitek, a kiegészítő tevékenységek, a CCP-khez való hozzáférés is fontos munkát jelent. A hónap során majd ezeket az eredményeket fogjuk értékelni. Egyébként a kommunikáció és a konzultáció is nagyon fontos része az ESMA szabályalkotási munkájának. A lehető legkülönbözőbb csatornákat igyekszünk kihasználni, hogy az érdekelt felekkel eszmét cseréljünk. Az egységes szabálykönyvvel kapcsolatos munka során széleskörű témákat is figyelembe vettünk, például a tőke piaci csatornákat, a tömeges finanszírozást, a kockázati tőke finanszírozást és hasonlókat. A KKV-kkel kapcsolatosan konkrét javaslatokat tettünk annak érdekében, hogy a hitelinformációkkal is hozzásegítsük a KKV-ket a finanszírozáshoz, a egységes szabálykönyv kidolgozásában mi alapvető szerepet kívánunk játszani annak érdekében, hogy ezeket a szabályokat egységesen alkalmazza mindenki, és közös megközelítést alkalmazzanak az átláthatóság és likviditási limiteket egy ponton kívánjuk az ezzel kapcsolatos információt gyűjteni, és itt az egységes piac támogatására vonatkozó egységes megoldásokra törekszünk. Az egységesen működő tőkepiachoz nagyon fontos ez az egységes szabálykönyv, és arra törekszik a hatóságunk, hogy a felügyeleti munkák is konvergáljanak peer review-k alapján például megvizsgáljuk a prospektus megjelentetési és jóváhagyási eljárásokat, a tájékoztatási eljárásokat, annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelően tájékozódhassanak. És a peer review-kon kívül kevésbé erőforrás intenzív eszközöket is alkalmazni kívánunk. Ami pedig a felügyeleti szerepünket illeti, ennek az alapvető célja a kockázatok csökkentése a befektetők számára. Az átláthatóságot kívánjuk fokozni, és azt kívánjuk biztosítani, hogy a módszertanok megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. Számos területet tártunk fel, ahol tovább kell fejlődni, így eh, például az ESMA idén eh, alkalmazott első esetben pénzbírságot, és idén egyébként közelebb kerültünk egy úgynevezett derivatíva unióhoz is. Itt eh, fokozottabb koordinációra törekszünk a szabályozás és a felügyelet területén a derivatívák piacán. Az átláthatósága sarkköve mindennek, és ezt EU-s szinten az ESMA ellenőrzi. Az ESMA 2016-ban ünnepli a fennállásának 5. évfordulóját, és az egységes szabálykönyv kialakításával gyakorlatilag lezárul a válságot követő jogszabályalkotási folyamat. Ezt követően tehát a végrehajtásra fogunk elsősorban összpontosítani, valamint a konvergencia megteremtésére. Végezetül pedig hadd térjek vissza a CMU kérdésére. A stabilitás és a befektetői védelem biztosítása alapvetően meghatározó a szabályozók számára a pénzügyi válságra adott válaszban, és legalább ennyire fontos az EU piacainak az integrálása annak érdekében, hogy a különböző szabályozó keretek konzisztens módon kerüljenek végrehajtásra az EU-ban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, valóban alapvető fontosságú a szabályozás a tő, tőke és monetáris unióban. Köszönöm szépen a szabályozási technikai standardekről mondott szavait, és azt, hogy a parlament véleményét is belefoglalta ebbe. Nagyon világos, pozitív megközelítést hallhattunk a parlament véleményét velé. Köszönöm, akkor most átadom a szót Andrea Júriának, aki az Európai Bankhatóság elnöke. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, A technikai részleteket, részletek terén nagy előrelépést éltünk el a tőkekövetelményi eh, irányelvel és a bankszanálás irányelvel és eh, rendelettel kapcsolatban eh, már 158 technikai standardet és iránymutatást dolgoztunk ki, és még 117 olyan terület van, olyan termék van, amelyel kapcsolatban már van nyilvános konzultáció, és 2017 elejére ezek is készen lesznek. Megpróbáljuk fokozatosan áttenni a hangsúlyt a technikai prudenciális szabályokról a megvalósításra és a monitorozásra, hogy ezeknek milyen, milyen hatásuk van az üzleti struktúrákra, a piacra és az elérhető szolgáltatásokra. Más szabályozási kérdések, mint a fogyasztóvédelem, a e, lakossági szolgáltatások, a kifizetési szolgáltatások is nagy hangsúlyt foglalnak el a munkánkban megpróbálunk egy kiegyensúlyozott e, egységes szabálykönyvet alkotni, de lehet, hogy a bankok erre való reakciója az olyan lesz, amely esetleg káros lehet a fogyasztók számára és a vállalatok számára. Az új szabályozási keretet monitorozni fogjuk, és a bizottság ezzel kapcsolatos átfogó felülvizsgálatához így hozzá tudunk járulni. Aztán át kell gondolnunk azt is, hogy megfelelően rugalmas az egységes szabálykönyv. Én úgy gondolom, hogy még mindig túlságosan részletes az első szintű jogalkotás, és a bíróság úgy véli, hogy egy bizonyos technikai területeken sokkal nagyobb szabályozási felelősséget kellene adni az Európai Bankhatóságnak például formanyomtatványok, amelyek a hivatalos lapban való megjelentetésre alkalmasabbak lennének. Aztán a, az olyan standardek, mint a, az tartalék köteles kötelezettségek és a szavatoló tőkékkel vonatkozó szabályozások, valamint a bankszanálási e, irányelv területen még nagyon nagy a megvalósítási hiányosság a tagállamokban, és ezért a szanálási kollégiumok és a szanálási tervezés ügye is késlekedik aztán a, a tőkepiaci unióval kapcsolatos projekt és az ezzel kapcsolatos értékpapírosítási terveink azt mutatják, hogy, a, hogy nem lehet mindenkire vonatkozó egységes megoldást találni, és azt tanácsoljuk a bizottságnak, hogy a, a, a, az egységesített és átlátható értékpapírosítással kapcsolatos döntések úgy, úgy történjenek meg, hogy a megfelelő jó minőségű eszközökből induljunk ki. A prudenciális keretben, kerettel kapcsolatban is már 2009-ben kidolgozták az iránymutatásokat, Analizáltunk különböző üzleti modelleket, amelyek a, a gazdaságban megjelennek, aztán a különböző veszteségányelő képességgel kapcsolatos követelményeket is foglalkoztunk. Ezeknek mindenképpen kompatibilisnek kell maradniuk a további jogszabályokkal igyekszünk a konzisztenciát biztosítani a banki kockázattal sújtott eszközökről és ezeknek az elemzéséről szóló dokumentumokkal is. Reméljük, hogy a nyilvános konzultáció során megfelelő visszajelzést kaptunk, hogy ezen, kapunk majd, hogy ezen a területen is folytathassuk a munkánkat. Aztán a kockázattal súlyozott eszközökkel kapcsolatos benchmarkingot is ki kell dolgoznunk annak érdekében, hogy már ahol tudunk, ott tudjunk lépni. Az arányosság elvének alkalmazásánál is kicsit többet fogunk tenni. Nagyon aktív párbeszédet folytattunk az ágazattal, tartottunk workshopot is. Az arányosság elvének megvalósítása például a fizetések, javadalmazások terén fontos új szöveg kidolgozásába fog majd torkollani. A felügyeleti konvergencia menetterv, illetve ütemterv, ütemterv is meg fog követelni új intézményi kereteket. A ezekkel kapcsolatban tréningeket fogunk tartani, ebben az évben nem volt stressz, de megpróbáljuk, megpróbáljuk feltárni a, a problémákat, és évvégére ezzel kapcsolatban is lesz majd több dokumentum, egy metodológiát és módszertet is ki fogunk dolgozni a stresszteszel kapcsolatban, amit át fogunk adni a résztvevő bankoknak. A, banki szolgáltatások fogyasztóinak helyzetét, és ezzel kapcsolatban a különböző gyakorlatokat és szolgáltatásokat meg fogjuk majd tekinteni, illetve a crowdfundinggal és az internetes fizetéssel kapcsolatban is fogunk több lépést tenni, amely a kifizetési irányelvvel is kapcsolatos lesz. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Andrea ezt a nagyon gazdag prezentációt. Most Gabriel Bernardinonak adom át a szót az Európa e nevében. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt Ekon képviselő, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy megengedhetik, eh, megengedik, hogy megoszthassam önökkel az eljópa e eredményeit. A legnagyobb kihívás előttünk szintén a felügyeleti konvergencia. 2014 vége óta Szolvenci 2 volt a figyelmünk központjában, és a konvergencia megteremtése, hogy teljes, az EU teljes területén meg tudjuk ezt valósítani. Ezt a konzisztenciát úgy tudtuk megvalósítani, hogy összesen 18 megvalósítási eh, technikai standardot eh, alkottunk, valamint két olyan iránymutatás eh, csoportot, amely szintén a Solvency 2 keret elemeiből épül fel, és ezek e, harmonizálják a felügyeleti folyamatokat, illetve megpróbálják elkül, el, elkerülni a nemzetek közötti különbség miatti hibákat. A Solvency 2 megvalósítása szempontjából is nagyon gyorsan tudtunk reagálni, annak érdekében, hogy az infrastruktúrális projektek kezelését is meg tudjuk tekinteni. Júliusban új definíciókat és követelményeket alkottunk, amelyek az infrastruktúrális kölcsönök és a tőkebefektetéssel kapcsolatosak. Ezek nagyon fontosak lesznek majd a tőke és, tőke és monetáris unió kialakítása területén is. A KKV-k terheit megpróbáltuk csökkenteni, az arányosságot mindenhova be, be, bepróbáltuk építeni, például a Solvency 2 megvalósításában is megpróbáljuk biztosítani azt, hogy a KKV-kre vonatkozó jelentés követelmé, jelentési követelmények sokkal alacsonyabbak lesznek, könnyebbek lesznek, és egy ilyen eszköztárat is kialakítottunk, amelyek segítenek majd a KKV-nak abban, hogy a megfelelő dokumentumokat megalkossák és kitöltsék. Ez az eszköz ingyenes lesz, és a megítélésünk szerint 1200 vállalat fogja majd az EU, Európai Unió területén használni ezeket. A Solvency 2 megvalósításával kapcsolatban még a megfelelő kockázatmentes kamatlábakra vonatkozó struktúrákat is megtekintettük, és a megfelelő belső modell jóváhagyásokkal is foglalkoztunk. Áprilisban egy felügyeleti véleményt is kiadtunk a belső modellekkel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban megemlítettük a különböző legfontosabb témákat. A munkacsoportunk a nemzeti hatóságokat visszajelzéssel látja el a felügyeleti munkájukkal kapcsolatban, és már 18 ilyen kétoldalúvá látogatás folyt le. Ennek az a célja, hogy a nemzeti hatóságokkal tartsuk a kapcsolatot. Például Romániában végeztünk egy egy mérleg ellenőrzést és stressztesztet a román piacon, és úgy láttuk, hogy nagyon jelentős kiigazításokra van szükség egy sor befektetési vállalkozásnál, és ezeket aztán felügyeleti vizsgálat is követte. Ennek az volt a célja, hogy a fogyasztók bizalma növekedjen a, román befektetési szektorban. Végül pedig a nemzetközi nemzetközi biztosítási szektor felügyeletével is foglalkoztunk, amely a, a, a nemzetközi standardoknak megfelelően kell, hogy alakuljon. Az Európa nagyon fontosnak ítéli a fogyasztók védelmét, és a különböző termékellenőrzés, illetve termék, termékirányítási témákat is megnéztük a biztosításon belül. Egy olyan keretet alakítunk ki, amely megpróbálja előre jelezni a fogyasztó kárára jelentkező jelenségeket, és megelőzni ezeket. Rendszeres monitorozást tervezünk, amely a különböző kockázatokat előre tudja majd jelezni, és különböző kockázat alapú mutatókat dolgozik ki. A nyugdíjokkal kapcsolatban a személyes nyugdíjtermékekre koncentráltunk, volt egy nyilvános megbeszélése, amely szinten arra irányult, hogy minél átláthatóbbak és megbízhatóbbak legyenek az európai nyugdíjtermékek. Ez is nagyon jól illeszkedik a tőke és monetáris unió tervei, terveibe. Pénzügyi stabilitás, amely szintén egy európai, Európa szert elvégzendő stresszteszten fog majd alapulni. A biztosítási oldalon Tavaly végeztünk a biztosító társaságokkal kapcsolatban egy ilyen stressztesztet, és ez azt mutatta, hogy a biztosító ágazat érzékeny, és különösen azért, mert még mindig nagyon alacsonyak a, a, a kamatlába. A stresszeszek követően alájárásokat dolgoztunk ki a nemzeti hatóságok részére, amelyben utasítjuk őket, hogy az hibákat tárják föl, és megfelelőképpen igazítsák ki a rendszereiket. A foglalkoztatói nyugdíjakkal kapcsolatban is volt egy stresszteszt, amely a különböző nyugdíjalapok kulcsfontosságú érzékenységeit, hibáit tárja föl, tárja föl és munkákat képezi a nyugdíjalapok fenntarthatóságának megvizsgálása, és ezzel kapcsolatban is vannak tanácsadói tevékenységeink, és jövő év elején egy véleményt fogunk kialakítani annak arról, hogy a nyugdíj termékek fenntarthatóságát hogy lehetne javítani. Aztán most az elkövetkezendő évek két fontos feladata kerül sorra. A jogszabályok felülvizsgálata. Vigyázni fogunk, hogy a Szolvenzi 2 végrehajtásával kapcsolatban mindenféle kiskaput kiküszöböljünk, különösen akkor, hogyha a fogyasztók kárára történő folyamatok indulnak meg emiatt, úgyhogy ezt különös figyelemmel fogjuk kísérni. Végül pedig a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját említeném. Már eh, igyekszünk egy közös európai felügyeleti kultúrát kialakítani, annak érdek, eh, de, de még mindig nagyon, eh, nagyon sok hiányossága van a konvergenciának. Minden esetre az előnyei világosa, nagyon is hasznára van a fogyasztóknak, és a belső piacon belül a nemzeti hatóságok munkájának minősége pontosan, hogy nem nemzeti kérdés, hanem európai kérdés, mivel minden rendszer csak annyira erős, amennyire a leggyengébb láncszeme, ezért nagyon fontos az együttműködés és a konvergencia. A felügyelet hitelessége és függetlensége is növeli a bizalmat a fogyasztókban és a befektetőkben is Fontos, hogy megbízható emberi és anyagi eszközökkel rendelkezünk annak érdekében, hogy a felügyelet jól fonjon. Erről, ezzel fogunk majd foglalkozni az elkövetkezendő években is. Most pedig szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek az Európa munkájához biztosított állandó támogatást, a céljaink elérését így sokkal könnyebb, céljaink elérése is sokkal könnyebb lesz, és örülök neki, hogy továbbra is gyümölcsöző együttműködést fogunk folytatni ezen a téren. Köszönöm. Also for your interesting uh, intervention, of course. Köszönöm szépen ezt az ismertetést. Ez komoly kihívás, és örömmel várjuk az együttműködést önne. ez, ebben a konkrét témakörben. Most pedig fogjunk bele a kérdések és válaszok körbe. Fejenként maximum két-két perc áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy elveszük a mikrofont a kérdés két perc túllépése esetén. Burhert képviselő kapja meg a szót. Köszönöm. Itt eh, igyekszem majd a két percet tartani. Mindhárom eh, Elnök úrnak szeretnék köszönetet mondani, tekintettel az időkorlátra Gabriel Benedinohoz intézem az első kérdésemet mint korábban az Omnibuszal kapcsolatos jelentés készítője. A számukra ismert formában 2016. január 1-től azt hiszem, hogy ez az új forma kétségtelenül hatályba lép. Az ön véleménye szerint hogyan illeszkedik ehhez az, hogy az Európát a bizottság felszólította, hogy a végrehajtási technikai standardok megsértését szüntesse be. Azt hiszem, hogy ez minden felügyeleti hatóságra vonatkozik, Engem eh, az foglalkoztat, hogy ön a bejelentett eh, módosításokról hogy vélekedik eh, a delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan. Thank you. Köszönöm. Gabriel. Köszönöm szépen, Borkát, a kérdést. Ahogy ön is tudja, az EOPA oldalán az egyik alapvető dolog, és ez teljesen világos, a politikai viták során, amelyekre meghívnak bennünket. Én hangsúlyozni szoktam, hogy most is mondtam, hogy a stabilitás a lényeg a szabályokban. Tehát 2015. január 1-től a Solvency kettő bevezetés és alkalmazása a stabilitásra épült. Tehát a CMO esetében különböző változások jönnek, infrastruktúra és egyéb szakterületeken, és a tőke átmeneti rendelkezések is azt jelentik, hogy a kettes szintű módosításokról a parlament értesülni fog, tájékoztatást adunk úgy döntöttünk, hogy kerülni kell a félreértéseket, hogy az Európai Bizottság esetleg valami más tesz közzé, mint amit eh, mi publikáltunk. Ezért ki kell várni a szabályok alakulását, szorosan együttműködve a bizottsággal, illetve a parlamenttel. Hogyha a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok változnak, akkor a mi ítélésünk is át fog alakulni. Összhangban a stabilitási követelménnyel a Solvency 2 bevezetés előtt. És aztán megfelelő időben a rendtartás bevezetése előtt egy felülvizsgálatra is sor kerül, és aztán monitorozni fogjuk a Solvency 2 következményét. Burker, yes. Burker. Maradt még némi idő. Darauf, uh... Akkor röviden még uh, erre reflektálnék. Az is kívánatos lenne, hogy az EIOPA a parlamentet közvetlenül tájékoztassa, vagy tájékoztathatta volna, a, ha, hogyha késlekednének ezek a végrehajtási technikai standardok, akkor szerintem egy jogi zűrzavar áll majd megint elő, tekintettel arra, amiben már döntöttünk. És még hozzátenném, azt is figyelembe kéne venni, hogy a parlamentnek legalább három hónapot kellene biztosítani a delegált jogi aktusok megvizsgálására. Erre mindenféleképpen külön szeretném felhívni a figyelmet, tehát összesen azt hiszem az öt percet sikerült tartanunk. Right. Rendben. Tökéletesen alakult ez a kör. Eliza Ferejrának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani, hogy mindhármuknak köszönöm szépen az ismertetőket és az elvégzett munkát is az utóbbi évek során. Ez egy új funkció kezdetét jelzi. Három dologra szerettem volna a figyelmet felhívni, és az illetékes válaszoljon majd mindegyikre. Mit jelent ez költségvetési szempontból? Hiszen különböző igényeket terjesztenek elő önök felé a végrehajtást tekintve. Mi a stratégiájuk, és milyen jogszabályokat terveznek egyes szinten, hogy a forrás hiányt is kezeljék, és mégis elérjék a célokat. Másodszorban Gigold kollégánk jelentése alapján a parlament az EISA mandátumának az erősítésére tesz javaslatot, és kapacitás fejlesztést irányoz elő, vagyis kötelező szerepkört kapna. Ez megvalósítható az önök szerint, és működőképes lesz. Harmadsorban mindannyian említették, hogy harmonizálni kell a gyakorlatokat a felügyeletek, illetve a nemzeti tagállami felügyelet terén. Ez egy nyilvánvaló dolog, de milyen intézkedéseket jelent a három szervezet életében ez? Milyen munkamódszereket? Hogyan tudnak olyan intézményként működni majd, amely minden szinten eléri a kitűzött célokat? és hogyan hozzák magukat olyan helyzetbe, hogy kellő részletességgel rálátást nyernek ezeken a központi szakterületeken a történésekre. Egy közös stratégiára gondolok a belső piac, illetve a rendszer szintű kockázatok kezelésére. Köszönöm. Let me, um, first... Nos, elsőként hadd válaszoljak én az első két észrevétel, a költségvetés, illetve a közvetítés. A, itt nem egészen értettem a második részét a kérdésnek. A szakbizottságok közös nyilatkozata megfogalmazza, hogy költségvetési hatások nélkül kellene végrehajtanunk a mandátumunkat, de ez nem lehetséges Andrea, illetve Gabriel majd a maga területét elemezheti. Korán, a korai szakaszban elmondtuk a parlamentnek, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk az elvárásokat. Rögzítettük, hogy mi az, ami 2015-ben nem tud teljesülni forráshiány miatt, és hasonló problémák várhatók 2016-ra. A leglogikusabb késleltethető elemek a következők, azok, amelyek nagyon forrásigényesek informatikával kapcsolatos feladatok, adatgyűjtési feladatok, és így tovább. És vannak olyan jogszabályok, amelyek végrehajtása során adatokat kellene gyűjteni, erős informatikai támogatás igénye az idei költségvetést kísérő levél felsorolja azokat a tevékenységeket, amelyeket elhalasztottunk. És persze egyre nő a halasztott feladat mennyiség ami azt jelenti, hogy jövőre is csak részben tudjuk majd utolérni magunkat és teljesíteni a jogi feladatokat, az ebből adódó kötelezettségeket. A már vállalt leszállítandó eredményeinket esetleg jövőre tudjuk majd teljesíteni. 15 helyett 16-ban. Ami pedig a költségvetési eszközeinknek az összehangolását eh, érinti. A parlament határozhatja meg, hogy hogyan tudunk összhangot, összhangot teremteni a források és a jogi felhatalmazásunk között. Hogyha erre nincsen lehetőség, akkor el kell, hogy fogadják, hogy egyes eredményeket nem tudjuk majd teljesíteni, mert színvonalromlással eh, ennek a veszélyével fenyegetne ez. Aztán őszintén meg kell mondjam, hogy a szolgáltatás közvetítés terén formálisan még nem kezdtük el a működést, egyelőre informálisan működünk, és úgy gondoljuk, hogy az út végén hivatalossá tehető ez a tevékenység, amennyiben sikerül az együttműködés feltételeit kialakítani. Nem explicit mechanizmussal működünk, tehát egyelőre, de az informális közvetítés is eredményesnek bizonyult már az eddigiekben. Elnök, köszönöm szépen, és egész röviden egészítsék ki, hogyha kívánják, Andrea. Egészen röviden az eszmával kapcsolatban ugyanazt az álláspontot tudnám megfogalmazni. A font eh, euró árfolyam követés például egy olyan feladat, ami a rendelet végrehajtása során a fedezeti műveleteket egyszerűen lehetetlenné teszi a feltételek rendelkezése nem állása. Tehát itt egyértelműen elbukjuk ezt a feladatot, ha csak nincs legalább egy költségvetés tervezet meg tudjuk vizsgálni a jövő évbeli teljesítés lehetőségét. Hogyha ez nem áll rendelkezésre, akkor sajnos most már le kell zárnunk a könyveinket, a terveinket, és közben a szakma nyomást gyakorol ránk, liberalizálást sürget, illetve deregulációt, és sajnálatosan nem tudunk mindennek megfelelni. Sven a jelentésében felvet számos újabb feladatot a közvetítésben. Egyelőre még szavazást nem tartottunk. A kötelező jelleg, illetve az eredmény kötelező volt, e, ez nagyon fontos előírás lenne, mert ez teszi lehetővé, hogy a hatóságok megegyezzenek, és egy közös szavazással tisztázzák az álláspontjukat. Tehát nagyon fontos a szavazati hatáskör. Ami pedig a konvergencia területét illeti a felügyeleti munkában, Igyekszünk hatékonyabb eszközökkel dolgozni. A bankunió nagy hatású változást hoz, úgy gondoljuk, tehát hozzáadott értéket szeretnénk biztosítani. Két területre összpontosítunk, a képzés az egyik, közös kezdeményezést dolgozunk ki az egyetemi intéz, intézettel, online képzést szeretnénk kifejleszteni. A másik terület a benchmarking, besorolás alapon elő is készítettünk már egy ilyen rendszert. Ott, ahol külső tényező a bank, ezen a területen a legfontosabb a konvergencia, és itt előre is visszük ezt a feladatot. Egészen röviden megadom meg a szót. 2015-ben bemutattuk már, és láttuk a Solvency 2 elemeinek a csúszását, illetve hogy egyeseket el kellett hagyni az informatikai platform alapvető az információ gyűjtés érdekében és a pénzügyi stabilitás érdekében. Itt csökkentenünk kellett a lépéseknek a számát. Aztán a felügyeleti munkatársak számának a csökkentése szintén szükséges volt, ez veszélyezteti a Solvency 2 működését, és jelentést küldtünk a parlamentnek is az Omnibus 2 alapján meghatározva azokat a területeket, ahol 2016-ban és a következő években a hiány gondot okozhat. Kalibráció, illetve az Omnibus 2-nél a mandátumnak való megfelelés, az értékelés, illetve az ekvivalencia megfelelés értékeléseknek a területen. Tehát ezek inkább strukturális területek, amelyekről többször beszéltünk már, ami a szerepünk erősítését illeti. A konvergencia különösen a biztosítás területén fontos, hiszen nem ugyanabban a hatáskörben működünk, mint a bankfelügyelet. A cél az, hogy összehangoljuk a gyakorlatokat. Annyit tudok mondani, hogy a felügyeleti csapatunk négy fős. Négy tapasztalt szakemberünk van. És hogy tudunk konvergálni a gyakorlatok terén négy fővel? Nagyobb létszám kell egy, egyszerűen, és megfelelő források. Aztán a belső modell felővizsgálata. Ennek a monitorozása alapvető lesz a jövőre nézve, hiszen az európai kérdések megoldása igényli ezt. A bankszektor és a biztosítási terület is ugyancsak megköveteli ezt a tevékenységet. Végül pedig a közös bizottsági munka. Remélem, hogy 2016-ban, amikor én leszek az elnöke ennek a közös bizottságnak, akkor a konvergenciát elő tudom majd vinni. És ahogyan hallhattuk az imént, ez összszintű konvergenciát kell, hogy jelentsen. Case Wimburn következik. Köszönöm szépen, elnök úr felkészülésünk során nagyon sok kérdést találtunk, ami eh, megnehezíti az öt percre korlátozott eh, hozzászólásokat, illetve kérdéseket, válaszokat. Nagyon sok adat kell a hatékony szabályozáshoz, illetve a pénzügyi szolgáltatások és a piac megfelelő működésének az ellenőrzéséhez javult a helyzet az utóbbi években, különösen a pénzügyi ügyleteknek a nyomon követése terén több az adat, jobban lehet monitorozni a e, rendszer szintű kockázatokat. 85 területről kell beszámolni az EMIR, és a 81 MIFIR és a MIFID területek beszámolói, a CFTC adat közlési e, köre hogyan hangolható mindez össze. Tehát hogyan lehet standardizálni, egységesíteni és összehangolni a beszámoló rendszereket. Az EMIR, illetve az ITS és a MIFID 2-es feladatoknak a beszámolói hogyan tehető konzisztensé, mik a terveik. Aztán egy szélesebb téma, mindhárom felügyeleti hatóság alapvető ETS és RTS dokumentumokat tett közzé, és miközben a parlament, illetve a tanács megvizsgálja ezeket formálisan, hivatalosan és informálisan, szeretném tudni, hogy ezek a vizsgálati dokumentumok hogyan állnak majd a nagy közönség, illetve az intézmények rendelkezésére, és milyen szerepük lesz a felügyeletben. Elnök, köszönöm. Meg is adom a szót. Az első kérdés, az adatokra szeretnék kitérni. Teljes mértékben egyetértek kél abban, hogy az adatok egységesítése rendkívül fontos. Csak így tudjuk felhasználni az adatokat. Tehát hangsúlyozom, hogy használni akarjuk az adatokat. Tehát a központi clearing funkció, illetve a derivatíva központi elszámolási adattárház funkcióit tekintve azon dolgozunk, hogy az adatok használhatók legyenek. Megerősítem, hogy már szakmailag most is felhasználhatók szakpolitikai döntésekhez, illetve a központi clearing eh, szabályok kidolgozása érdekében. A megfelelő mezőket kell használnunk, az adattartalmat összehangolva, tehát az utóbbi években azon dolgoztunk, hogy az adatok szolgáltatásának az időrendje, illetve a formátuma és rendszere nemzetközi előírásokat kövessen. Tehát a cél az, hogy világméretekben használható adatokkal rendelkezzünk. Aztán szintén egységes adatkövetelményeket dolgoztunk ki a referenciadatok szempontjából, a pénzügyi intézmények likviditás kalkulációjához. Ez azt mondanám, hogy egy tagállami szintű előírás volt, de nagyon hamar arra jutott a hatóság, hogy össze kell hangolni a tagállamok adatszolgáltatásait. És kialakult egy olyan helyzet, amikor most már gyakorlatilag minden tagunk egyetértett azzal, hogy az ESMA fejleszti a szoftvert, és a műszaki szabványok pedig ezzel összhangban kell, hogy kidolgozásra kerüljenek. Tehát ezekből lesznek majd az előírások a normák. Yes, if I can... Ha lehet, akkor én is szeretnék erre reagálni. Köszönöm szépen a, a kérdést. Nagyon gyakran figyelmen kívül hagyják, pedig nagyon fontos. Korábban amikor a bankok a kiadott szabályokat eh, elkezdték alkalmazni, akkor nagyon gyakran értelmezési kéréssel fordultak a hatóságokhoz. És eh, gyakorlatilag elszaporodtak, elburjánzottak az értelmezések. Tehát ami az elsődleges eh, jogalkotás értelmezését illeti, itt a bizottságnak van szerepe, ők értelmezik az elsődleges jogszabályt. Ami pedig a technikai részleteket illeti, egy a nemzeti hatóságok részéről működik egy tanácsadói bizottság, és hogyha bármiféle ellentmondás van, akkor az igazgatóság dönt végül is. Tehát ez egy eléggé összetett folyamat, amiben az illetékes hatóságok is részt vesznek. Nagyon gyakran eh, vonakodtak ilyen eh, kérdéseket feltenni, ugyanis attól tartottak, hogy a válaszok kidolgozása időigényes. Három eh, bank szövetségtől kaptam levelet nemrégiben, és amiért gratuláltak, hogy milyen gyorsan tudtunk válaszolni bizonyos kérdésekre, amit ők előrelépésként könyvelnek el. Elnök, ami a kérdés-válasz részt illeti nagyon fontos, amit Andrea mondott, a következetesség mindenféleképpen fontos elem. Most lépünk a Solvency 2-es végrehajtási szakaszába. Itt az ágazat képviselői számos kérdést vetettek fel, amelyeket Andrea által említettek szerint dolgoznak fel, tehát a piac számára nagyon fontosak ezek az értelmezési kérdések. Ami pedig a standardizálást illeti, és a párhuzamoságok elkerülését. A Solvency 2 keretében a beszámolási kötelezettsége kapcsán az Európai Bank hatósággal szorosan együttműködtünk, és igyekeztünk valahogy koordinálni a munkát. És a hatékonyság kiváló volt, ugyanis gyakorlatilag ugyanazok az elemek jelennek meg, amelyektől az ágazat, amelyeket az ágazattól is megkövetelünk a Solvency 2 keretében. Köszönöm szépen, Szivikula. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek, hogy itt van. Enria úrnak szeretném mondani, hogyha gondja van az euró árfolyam változásaival, akkor forduljon az zónához, és a három felügyeleti hatóság munkát végül is Frankfurtban kell összehangolni. Mindhármukhoz szól a kérdésem. A nemzetközi együttműködés keretében én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szabályok hatékonysága. Sven Gold jelentésére is utalok. A nemzetközi pénzügyi intézményekkel való együttműködés tekintetében kérdezem, jelzést várok a tekintetben, hogy írásban, amennyiben a jelentést angolul lefordítva megkapják, akkor mikor fognak reagálni? Köszönöm. Köszönöm. Ha nem is a székhelyre kapcsolatosan szeretnénk most reagálni, ha csak nem akarnak Frankfurtba költözni, Ami az erőforrások kérdését illeti, illetve a nemzetközi munkánkat, nagyon óvatosak vagyunk a tekintetben, hogy mire fordítjuk, milyen nemzetközi tevékenységekre a forrásainkat. Vannak erre vonatkozóan előirányzataink, de elsősorban a hitel minősítő intézetekre, a derivatívák nemzetközi piacára helyezzük a hangsúlyt, pontosan azért, mert igyekszünk takarékosan gazdálkodni az erre fordítható költségvetésünkkel. A nemzetközi koordináció szempontjából nagyon fontos, hogy fokozzuk a párbeszédet a különböző kormányokkal és hatóságokkal világszerte, Mégpedig azért, hogy biztosítani lehessen, hogyha a jövőben ezen a területen jogalkotási munka történik a felügyeleti rendszer kapcsán, akkor ez lehetőleg egységes elveket kövessen. Andrea? Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én nyilvánvalóan szeretnék közreműködni valamilyen módon erről, ebben a jelentésben, amit ön is említett, hiszen ez nagyon fontos. Az ekvivalenciával kapcsolatos munka például szintén releváns, ugyanis nem csak meghatározott országokra vonatkozóan írunk elő ekvivalencia követelményeket, ezek ugyanis járhatnak plusz tőke követelménnyel. Tehát igyekszünk a, nemzetközi, a nemzeti hatóságok hozzájárulását is igénybe venni a jelentés elkészítéséhez. Nagyon örülök, hogy bizonyos területeken európai szinten már megelőztük a nemzetközi munkát, és sikerült kialakítani egyfajta európai pozíciót, ami egységesen jelent meg a globális tárgyalóasztalnál, ha úgy tetszik. De hát a nemzetközi közösség keretén belül ez egy nagyon fontos szerep. Ezen a területen, a nemzetközi együttműködés területén vannak jó és rossz híreim is. A jó hírem az, hogy 2011 elején megszületett egy megállapodás a felügyeleti szervek igazgatóságaiban, hogy a biztosítók felügyelet tét képviselő nemzetközi szervezettel folytatunk párbeszédet. Itt igyekszünk a biztosítás területén is egységes tőke követelményeket kialakítani. Ugyanakkor viszont rossz hírem az, hogy eléggé korlátozott az ezzel kapcsolatos tevékenységünk erőforrás hiányában. És ugyancsak megnehezíti a helyzetünket, az FSB szerepe. Az FSB ugyanis egyre nagyobb szerepet játszik a biztosítás területén. Vagy például nem férünk hozzá semmiféle vitához az FSB keretén Tehát mindenféleképpen erre is reflektálni kellene a jelentésében, elnök. Köszönöm, Sven Gold. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önöket. Mindig örömmel látom Önöket itt. Két rövid felvetésem lenne. Ha megnézzük az eddigi eredményeket, az erőteljesebb és koherensebb pénzügyi felügyelet és ellenőrzés vagy szabályozás területén, felmerül a kérdés, hogy hasonló kockázati profilokat a különböző ágazatokban hasonlóképpen kezelnek, tekintettel a tőkekövetelményre, a likviditásra, vagy felügyeleti gyakorlatokra. Az Árnyékbank tevékenységről szóló zöld jelentés is felvetett, zöldkönyv is felvetette ezt a kérdést. Tehát a bankok az alacsony kamatok mellett hogyan érzékelik, hogy a biztosítók is egyre inkább belépnek a bank ágazatba, hogyan kívánják kezelni az esetleges felügyeleti különbségeket az ágazatok között. A második kérdésem, a nyár során egy másik anyagot is kaptam egy lobista csoporttól, természetesen a parlamentnek nem lett volna joga, hogy ezt megkapja. Még mindig aggályos számomra, hogy a lobbisták hozzáférhetnek az ügynökségekhez, és eh, esetleg nagyobb előnyöket élveznek másokhoz képest. Nem tudom, hogy milyen egységes eh, az önök álláspontja, hogy harmadik eh, ágazati érdekelt felekkel együttműködjenek, milyen lobbistákkal működnek együtt. Le kéne szögezni, hogy nem kerül sor megbeszélésre, ha a lobbisták átláthatósági regiszterében adott szervezet nem szerepel. Köszönöm. Köszönöm, Sven, ezeket a kérdéseket nagyon fontosak. Az alacsony kamat szint mellett úgy tűnik, hogy ez a környezet továbbra is fennmarad. Az elemzéseink természetesen tovább finomultak, és makroprudenciális alapon is vizsgáljuk a biztosítási ágazatot, illetve részvételüket az SRB-ben. Először is azt kell leszögezni, hogy fokozottabb ellenálló képességet kell megteremteni az ágazatban, másodszorban pedig mérsékelni kell az esetleges kockázatokat. A makroprudenciális szempontot illetően a kérdés az, hogy a prociklikusság elkerülése és az ellenálló képesség erősítése a legfontosabb. Tehát ez a három legfontosabb célkitűzésünk a Solvency 2 kapcsán, de természetesen még számos teendőnk van, és ezt a stressztesztek keretében eh, fogjuk elvégezni, vannak bizonyos ajánlásaink, például arra vonatkozóan, hogy a hozam törekvéseket, illetve az alacsony kamatszint jellemezte környezetet hogyan kezeljük. Ez nagyon fontos elem, és eh, változatlanul oda fogunk figyelni, különösen a kalibráció területén. Az arbitrázs is az egyik lehetőség, de egy dolgot őszintén meg kell mondani. Minden kockázatot nem lehet egységesen mérni vagy kalibrálni. A Solvency 2 például a piac értékelésén alapul, és ez a CRD keretében, vagy a bankágazatban másként működik. Tehát óvatosan kell bánnunk az ilyen következtetésekkel, és végül is a Solvency 2 felvizsgálatának ez is szerves része kell, hogy legyen. Most például az értékpapírosítással foglalkozunk annak érdekében, hogy az Európai Bizottság elé kerülő javaslatok minél inkább koherensek legyenek a Ligeszre szeretnék reflektálni. Itt engem is aggasztanak az ilyen információ kiszivárgások, hiszen ez az egyenlő esélyeket ássa, ássák alá. Ha bizonyos szervezetek más vagy bizalmasabb anyagokhoz is férnek. Azt biztos, arról biztosíthatom, hogy ezt nem a munkatársaink követték el. Minden esetre a az eljárásaink, a belső szabályzatunk úgy lett kialakítva, hogy az ilyen kiszivárgásokat minél nagyobb mértékben meg tudjuk akadályozni. Például a dokumentumokat vízjegyekkel látjuk el, tehát fontos, hogy ezekkel a, ezeket a szabályokat betartsuk, ami nem egy könnyű munka, hiszen rengeteg anyag születik. Nagyon fontos ugyanakkor viszont, hogy megfelelő nyilvánosságot is biztosítsunk a munkán kapcsán, ami pedig a az érdekelt felekkel, az ágazat képviselőivel való találkozókat illeti. 2011-ben már leszögeztük, hogy minden igazgatóság elnök a websájtunkon tájékozódhat, és ha jól tudom, akkor az ügy rendelkezés álló információk aktuálisak és aktualizáltak. Andrea? Az egyetlen egy dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, a szabályozói kérdések mellett a válság idején, illetve közel múltban is az ágazatok között egyre intenzívebb váltak a transferek, és vállalkozások egyik ágazatból a másikba mozdultak át, úgyhogy e tekintetben elég kellő szigorral kell fel, eljárnunk elnök úr. Mario Draghi is ellátogat majd, és a monetáris politikáról nyilván be fog számolni esetleges új pénzek nyomásáról. A kérdésem Bernardino úrhoz a következő. A biztosító társaságok a jelentés szerint elég nehéz helyzetben van, és ezek a nehézségek csak tovább súlyosbodnak, hiszen a kamatszint változatlanul alacsony. Esetleg ennek következtében a nyugdíjakat csökkenteni kell, hogyha ez a pénzmennyiséget fokozó politika tovább folytatódik. Hogyan tudnak a biztosítók megfelelni a kötelezettségvállalásainak? Számszerűsítették-e ezeket a kockázokat? Belgiumban az FSMA, tehát a mi felügyeleti hatóságunk a BNP és az ING bankokat vizsgálta a pénzügyi rendszer rendszer meglehetősen ingékony még. Tehát a belga hatóságok bizonyos akár tekintetnek arra, hogy talán a források nem lesznek elegendőek, vagy túl, túlzottak lennek. Gabriel? Ami, ped, ami az alacsony kamat szintet illeti, ez az egyik legfontosabb kérdése a napirendünknek, azzal is tisztában kell lennünk, hogy a makropolitikák is nem szándékozott hatásokat fejtettek ki, árazási kockázat is felmerül, a likviditás is kockázatot jelent, tehát ezeket mindenféleképpen vizsgálnunk kell, meg kell vizsgálnunk a különböző eszközök árképzését, azok hosszú távú elemeit, hogy ezek jelenthetnek-e esetleges buborékokat, vagy sem. És e tekintetben tájékoztatjuk az ágazatot is a jelentéseinkben. Ami pedig a következményeket illeti, ebben a környezetben nyilvánvalóan bizonyos strukturális következményekkel is számolni kell. Például az életbiztosítási társaságok, akik nagyon hosszú távú garanciákat kínáltak, ezeket a garanciákat megrendítheti a jelenlegi alacsony kamatszint által jellemzett környezet. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet prognosztizálni a kamat szintet. Ezt a stressztesztben is próbáltuk számítani, itt két kockázatról beszélünk, az egyik, hogyha továbbra is még hosszabb ideig ez az alacsony kamatszint marad fel, vagy pedig, hogy a piac milyen kamatprémiumot viselhet el. Ebben a helyzetben a biztosítási ágazat komoly nehézségekkel kell, hogy szembenézzen. Tehát ez a mi forgatókönyvünk nevezetesen, hogy a kamatszint alacsony marad, és rövid távon a kamatprémiumokat újra értékelik. Legalábbis a főbb biztosítók számára ez egy komoly kihívást fog jelenteni. A második kérdés, hogy mikor várható, hogy a kamatszint emelkedik. Ha ez bekövetkezik, és hirtelen következik be, akkor a biztosítók szintén nehézségek előtt lesznek, hiszen hirtelen visszaesnek a hozamok. Tehát a, az LKB-vel folytatott párbeszédünkben mi mindig arra próbálunk inteni, hogyha emelkednek, vagy emelik a kamatszintet, a központi bank emeli a kamatszintet, az lehetőleg lassan, vagy fokozatosan tegye, mert egyébként megrendülhet a biztosítók stabilitása. Ami pedig a fizetőképességet illeti, nyilvánvalóan itt bizonyos társaságok bizonyos kockázatokat vállaltak, ha a társaságok 14%-a nem képes teljesíteni a fizetőképességi követelményeket a Solvency 2 keretében, de ez mondjuk csak a rendszerben érintett eszközök mindössze 3%-ával kapcsolatos, akkor más, megint más a helyzet. Az elnök félbe szakította, és Andrea röviden a belga döntéssel kapcsolatosan látható, hogy ez összefügg a CSR kerettel, illetve az abban foglaltakkal, ugyanis egyes országokban az piacon buborékok alakultak ki, úgyhogy mi ezt véleményezni fogjuk, ugyanúgy, ahogy tettük ezt a belga megközelítés kapcsán. Általánosságban minket az foglalkoztat, hogy az egyes országokban az ingatlanpiac felfutását az egyes országok más eszközökkel próbálják kezelni. Tehát ami az konzisztenciát illeti, ez az egységes piac tekintetében problémát okoz. Köszönöm szépen, Rotmár. Köszönöm szépen, elnök úr. Két, két kérdésem lenne a bank ágazattal kapcsolatban. Először is az, hogy a télák bevezetését hogy tekintik, ahhoz képest, hogy most ugye az MRL-nek a definíciójával foglalkozunk a delegált aktusokon keresztül. Második kérdésem felügyeleti szempontból, ha a pénzügyi stabilitást tekintjük, mi az, ami hiányzik önök szerint az európai jogszabályok közül? Mik a hiányosságok? és milyen problémák a legsúlyosabbak a felügyelet, felügyelet hatékonyságát illetően. Köszönöm, Andrea. A telek az MRL-re való összehasonlításáról a rendszer számára fontos bankokra vonatkozik a télák, és úgy gondoljuk, hogy az MRL a bankszanálás és helyreállítási keretnek egy része, és ezeket össze lehet hangolni széles széles szempontból is, hiszen a rendszer szempontból fontosan, fontos bankok számára olyan követelményeket tudunk felszállítani, amely a globális szintű követelmények kell is hangsúly, hang, harmóniában van, de minden esetre a szanálással kapcsolatban és a felelősséggel kapcsolatban, illetve a bankszanálás és helyreállítási szabályokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezeket egy kicsit nehezebb talán, de én úgy gondolom, hogy össze tudjuk hangolni ezeket a jogszabályokat. Esetleg vannak olyan területek, ahol szükséges például olyan változtatásokat tenni, hogy a holdingokat a tilákból ki kell venni, mert különben nem tudunk megfelelni a saját standardjainknak standardjainknak. Aztán a másik köve kérdés, hogy milyen hiányosságok vannak. Hát ha nagyon szerény akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy a belső modellek kell, hogy a prioritásokat, elsősorban a prioritásainkat kép, képezzék, és itt van a probléma, mert úgy látjuk, hogy a bankok nagyon hasonló portfóliókon belül egészen más összegeket produkálnak, és ez aztán megrendíti a bizalmat a rendszerben. Én úgy gondolom, hogy kellene egy olyan ütemterv, amely a különböző változtatásokat, beavatkozásokat magába foglalja, Nyilván a különböző gyakorlatok különbözőségében van a probléma, és tárgyalunk a bankokkal annak érdekében, hogy a felügyelet is sokkal eh, hatékonyabb legyen. Von Feitzeger kollégája a szó. Köszönöm szépen. Enria úr a bank struktúr, banki struktúrák reformjával kapcsolatban következő kérdést intézném önhöz. A a fogadó ország kérdésével kapcsolatban a nagy bank csoportokon belül tett döntése, különösen az elkülönítés kérdése kapcsán merültek föl kérdések, a tanács olyan álláspontot alakított ki, hogy a javaslatok néhány területen gyengítené, gyengítenénk a felügyelőti hatóságok hatáskörét, viszont más területeken pedig a hazai felügyeleti hatóságoknak nagy, megnőnének a hatáskörei. Most az a kérdés, hogy a, a, a host supervisors a felügyeleti hatóságoknak önök szerint milyen szerepet kellene biztosítani a bankok felügyeletében? Köszönöm, Andrea. Köszönöm a kérdést, ez sem könnyű. Ez egy olyan kérés, amit munkánk során a közös döntöseknél, a tőke, a likviditási kérdéseknél és a strukturális döntések területén is láttuk ezt felmerülni. Én úgy gondolom, hogy a közös döntések itt a legalkalmasabbak, tehát a hazai és a fogadó hatóságok együttműködését kell hangsúlyoznunk, mivel minél több a közös együttes döntés, annál jobb eredményeket kapunk a nemzeti szinten vannak különbségek, strukturális különbségek is, és ezeket ezeket úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy egy sokkal, sokkal konkrétabban megtervezzük a, a szanálási terveket. Én úgy gondolom, hogy minél rugalmasabban, közelítik meg a vendéglátóhatóságok ezt a kérdést, annál kevesebb tágállami elzárkózást tapasztalunk majd, annál kevésbé látjuk majd azt, hogy a különböző joghatósági területeken megpróbálják elszigetelni a tőkét. Minél jobban összehangolják a felügyeleti munkát, annál jobb eredményt kapunk. Időnként bizonyos esetekben a különböző vállalatcsoportok leányvállalatainak nagyon jelentős a hatása a helyi piacokra, és biztosítanunk kell azt, hogy a vendéglátó hatóságoknak is megfelelő részvételük legyen a csoportszinten megtett döntésekben. Hát minél jobb, minél közösebbek a döntések, és minél kötelezőbb érvényűek a, ezek a megállapodások minden területen, még a strukturális reformok területén is, annál jobb eredményeket tudunk elérni. Lamassoure, úr él szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mind három elnöknek is a, az információkat, amelyeket ismertettek. Egyetlen kérdésem van. Steven Major, illetve az ESMA a címzetje a kérdésnek, de két kolléga is válaszolhat. Melyek azok az eszközök európai szinten, amelyek lehetővé teszik, hogy a kockázat, kockázati tőkebefektetési alap, illetve a hosszú távú beruházási alap elérjék a kitűzött céljaikat a Juncker terv keretében elsősorban. Mozgósíthatók-e gyorsan ezek az eszközök, vagy kiegészítő szabályok kellenek ehhez? Köszönöm. Steven. Steven, tessék. Az eszköz igazgatási ágazatban úgy gondolom, hogy sokat, vált, sokat várhatunk tőlük, sok jó hozzájárulást a tőkepiaci vitához, illetve az eszköz menedzsment ágazat fejlődéséhez, amelyet aztán jól ki tudunk használni annak érdekében, hogy megalapítsuk, hogy milyen alapok milyen megtérüléssel járhatnak minden esetre azt el kell ismernünk, hogy az eszköz kezelő ágazat már az elmúlt években is fontos szerepet játszott, és most egy olyan árnyékbank szerepe van, ami mégsem egészen árnyékbank szerep, de minden esetre nagyon nagy hozzájárulást képeznek a különböző kölcsönzési üzletekhez. Minden esetre van egy Juvega nevű jogszabálytervezet, amely most csak egy bizonyos méretű, kisebb méretű eszközkezelők, vagyonkezelőkre vonatkozik, és meglátjuk, hogy lehetőség lesz-e majd arra, hogy kicsit nagyobb méretű ö, vállalkozások is beférjenek ez alá. Aztán a jelenlegi Jusszitre vonatkozó költségek, illetve a különböző jogszabályok szintén nem egészen világosak azt tekintve, hogy a származás szerint illetve a fogadó országok hatóságai milyen felelősségi körökkel rendelkeznek. Ugye az eszközkezelőket lakossági fogyasztók is használják, és ö, ö, nem, nem feltétlenül az a lényeg, hogy a hogy az eszközkezelő ágazatnak a hozzáférése átláthatóbb és jobb legyen, ez nagyon fontos lesz annak biztosítására, hogy ez az ágazat a gazdaság növekedéséhez nagyobb mértékben tudjon hozzájárulni. Köszönöm szépen! ennek a nyugdíjakra is fontos hatása van, úgyhogy Gabrielnek is átadom a szót. Köszönöm szépen. Úgy gondoljuk, hogy a biztosító és a nyugdíj ágazat is hozzá tud járulni a gazdaság hosszabb távú finanszírozásához, illetve a források diverzifikálásához, úgy, úgy, hogy a saját portfólióikat is diverzifikálja. Azt hiszem, hogyha pozitívan tudjuk tehát tekinteni ezt a kérdést, de az, azt szoktuk tanácsolni, hogy ezt mindenképp fenntartható módon kell megvalósítani. Nem tehetjük azt, hogy a különböző eszközkezelők, például az infrastruktúrával kapcsolatos, infrastruktúrával foglalkozók ö, ö, árás, árait meghatározzuk, és aztán azzal azt érjük el, hogy évek múlva megint csak buborékok alakulnak ki, és olyan érzékeny helyzet alakul ki, amelyet már az elmúlt évtizedekben is láttunk. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Bizottságnak az infrastruktúrális eszközök témájában is jó tanácsokat tudjunk adni, hogy a biztosító, illetve nyugdíj ágazatban is jó alapot teremtsünk a további jogszabályoknak. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy ezek hogy működnek, és természetesen az elkövetkezendő években ellenőrizni fogjuk, hogy ez a folyamat hogy alakul és milyen eredményekkel jár. Elnök, köszönöm szépen, Eliza Ferreira szói ismét. Köszönöm szépen, most angolul fogok beszélni, hogy gyorsabban menjen a munka. Az első kérdésem Enria úr által mondottakhoz kapcsolódik. Azt mondta, hogy a bankok szabályozása elmozdult abba az irányba, hogy a, a, megpróbálják elkerülni a, a, a szabályozást megvalósítását teljes mértékben. Hogy tudják ezeket elkapni? Vannak -e erre lehetőségek? A pénzügyi felügyelet biztosítja -e, hogy a, az ilyen szabálytalanságokat feltárjuk, vagy szükség van szigorúbb szabályozásra? Másik kérdés pedig a D, a ö, szanálási és ö, helyreállítási jogszabályok, valamint az egységes szanálási mechanizmus kérdése. Ugye évvége után szeretném tudni, hogy milyen kilátások vannak ezen a területen. Aztán nem értettem egészen világosan, amikor azt mondta, hogy az arányosság elvének a alkalmazása a javadalmazások területén érzékeny jogi kérdéseket vet fel, és emiatt ön úgy gondolja, hogy a jogalkotást változtatni kell. Ezen tulajdonképpen konkrétan mit ért? Végül pedig a PEPS-szel kapcsolatban is van egy kérdésem. Milyen ez a folyamat, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek a termékek a gyakorlatban is használhatók legyenek, és megfelelő alternatívát nyújtsanak a nyugdíjak mellé. Elnök, köszönöm. Csak egy, csak egy válaszra adok lehetőséget, különben kifutunk az időből. Jó. Az, egy dolog, az első dolog, amit meg kell értenünk, az alacsony kamatok világában a bank ágazat növekszik, nem azért, mert nem eléggé szabályozott, hanem azért, mert a befektetők tudják, hogy nagyon alacsony kamatokat kapnak, és megpróbálnak minél nagyobb kamatokat találni a banki ágazaton kívül. Tehát a nem banki ágazat növekedése a nem megfelelő jogszabályozáson kívül még más faktorok miatt is növekedik. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban kockázatok, hiszen a nem banki szektort így az ágazat egyszerűen túlértékelheti, túlbecsülheti. Minden esetre azt tudjuk, hogyha nagyon alacsonyak a kamatok, akkor a befektetők nagyon fegyelmezetlenek. Köszönöm, ez pont egy percben befért nekem nehezebb lesz egy percen belül maradni. Tehát az, egy, az árnyékbankok kérdése. Nagyon sok bank ö, ki, terjeszti a tevékenységét árnyékbanki területekre is. Ezekkel kapcsolatban nincs túl sok adatunk, ezért egy konzultációs dokumentumot készítünk el, és megpróbáljuk kicsit feltérképezni, hogy tulajdonképpen milyen irányba mennek el ezek a kapcsolódások. A visszajelzések alapján azt tudjuk mondani, hogy egyelőre túlságosan sok információt próbáltunk érni a bankoktól, és ez terheli őket. Ezért meg kell próbálni kicsit kiegyensúlyozottabban elkészíteni a kérdőívet annak érdekében, hogy a bankszektortól más szereplőkhöz tolódása a tevékenységeknek mit jelent. Aztán a 28 tagállamból 24 tagállamban jelöltek már ki felügyeleti hatóságot, és talán még 16 tagállam olyan van, tagállam van, ahol nincsenek felügyeleti kollégiumok és megfelelő felügyeleti tervek. Az év végéig tehát valószínűleg nem fogják megvalósítani, nem fognak megfelelni a megkövetelt határidőnek nagyon sok előrehaladás történt a tagállamokban, de még mindig nem elég. Az fizetésekkel kapcsolatos, javadalmazásokkal kapcsolatos arányosság. A bizottság jogi szolgálata megerősíti a mi értelmezésünket, vagyis azt, hogy a tőkekövetelményi irányelv néhány rendelkezése, amely korábban a kis bankoknál a kisméretű bónuszokat kiegyenlítette, a jelenlegi új jogszabály keretek között nem tartható. Tehát nagy, nagyon kisméretű bankokra is vonatkozik majd, ahol csak néhány ezer eurós méretű bónuszok vannak, és ahol ez, és amelyek emiatt nagyon nagy teher alatt nyögnének. Ezért lehet, hogy a legjobb eljárás most az lenne, hogyha kis egységeket és kis összegű bónuszokat egyszerűen kivennénk ennek az irányelvnek a köréből. Elnök, köszönöm szépen. Igen, a pán-európai nyugdíj termékeken dolgoztunk. Szeretnénk valódi belső piacát kialakítani a nyugdíj célú megtakarításoknak. Jelenleg nagyon szét van töredezve a piac, és úgy gondoljuk, nagyon jó bizonyítékok vannak már arra, hogy a fogyasztók számára hasznos lenne az egységes piac, csökkenteni a költségeiket, ha az egységes piacot alkalmaznánk ezen a területen is. És úgy gondoljuk, hogy lehetséges is ennek a megteremtése, ez aztán hosszabb távú befektetések ügyét is támogatná, erre már pedig Európának nagyon nagy szüksége lenne. Ahogy már elmondtam, vannak nagyon konkrét javaslatok is, nagyon konkrét kérdések is, az ágazattal párbeszédet folytatunk önökkel is. Örülök neki, hogy önökkel a Parlamenten még aktívabban tudunk erről tárgyalni. Én úgy gondolom, hogy sikerül olyan ö, jogszabályokat kialakítani, amely az Európai Unió minden polgárának lehetővé teszi, hogy ö, jobban be részt vegyen ebbe a kérdésben, ennek a témának a kidolgozásában, a nyugdíj célú megtakarítások területén néhány országban ugyanis nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak ezek a nyugdíjrendszerek. Európa valóban hozzáadott értéket tud képviselni. Elnök, köszönöm szépen, természetesen ez a, erről a nagyon fontos és érdekes javaslatról majd még konkrét vitát is kell tartanunk. Következő felszóló Danuta Hübner. Köszönöm szépen a stabilitáshoz tett hozzájárulásukat. Most meglátjuk, hogy a keret hogy járul hozzá a növekedéshez. Szeretném a következő kérdést feltenni. A bankszektoron kívüli szektorra nincsenek szanálási tervek, rendszerek, és Bernardin urat is kérdezem, hogy mit történne akkor, hogyha például nagyon nagyméretű nyugdíjalapok mennének csődbe az európai, euró, eurozónás tagállamokba? Másik kérdésem pedig az, hogy mivel most a Solvency 2 változtatásokat eszközölünk, második, második szintű jogalkotás területén is, tehát hogy új kockázati faktorokat próbálunk bevezetni a jogszabályokba. És itt azt láttam, hogy ebből a nem jegyzett tőkék kimaradnak, és ez a KKV-k helyzetét nagyon megnehezen, megnehezíteni. Az lenne a kérdésem, tehát ezzel kapcsolatban, hogy most új módszerekkel szeretnénk a bankszektor különböző kockázatoknak való kitettségét csökkenteni, és ezért egy ilyen kitettségi határa, határt is szeretnénk meghatározni a tagállamokra, vonatkozóan, már pedig ezek a határok nem nagyon tudnának egymással harmonizálni. Ez értelmes, hogy ilyen különböző határok legyenek? Köszönöm szépen, nagyon fontos kérdés volt ez is. Hogyha megnézzük a biztosítási keretet európai szinten, akkor azt tudjuk mondani, hogy az a kiskapu, amit a leg feltűnőbb, ez pontosan a szanálás és helyreállítási keret, nagyon különbözőek ezek a keretek, nagyon különbözőek a nemzeti felügyeleti hatáskörök és keretek. Ezeket már megalapítottuk, ezeket a bizottság felé is feltártuk már konkrét kérdésekkel. Jelenleg csak kis vállalatok küzdködnek problémákkal, de látjuk, hogy lesznek majd bizonyos konzisztencia beli problémák a különböző felügyeleti hatóságok eljárása között. Te, jelenleg teljes mértékben nemzeti hatáskörben vannak a betétgarancia rendszerek, és ott bizony vannak kiskapuk, bizony vannak visszaélési lehetőségek. Ezért jó lenne, hogyha lenne európai szintű ö, keret, mert ez ki is ég, egészíteni be és zárná a ö, keret kialakítását. Azt mond, ezt, ezt már politikai szinten sokszor megtárgyaltuk, és a Szolvencia kettőben is vannak néhányan átmeneti ö, rendelkezés, ezeket természetesen figyeljük is. Például a tőzsdén nem jegyzett ö, ö, társaságoknál is van egy ilyen kivétel, ezeket majd ö, ezeket már is nagyon aktívan tárgyaljuk politikai szinten és hát meg kell nézni, hogy vannak-e nem szándékolt következményei ennek a jogszabálynak, és ha igen, akkor azokat kezelni kell. Andrea, ha jól értettem a kérdést, akkor ennek az volt a lényege, hogy a kitettség limiteket nem fogjuk meghatározni. Legalábbis nem az általános kockázat, illetve jogszabály keretek értelmében. És hogyha jól követtem a vitát, az állami adósságkockázatokkal kapcsolatban, ez valóban egy kényes kérdés. Amikor ezzel foglalkozunk, akkor az az értelmezés dévik, hogy a jelenlegi keret nem alkalmas az államadóság kockázat kezelésére számos bank saját belső súlyokat alkalmaz az adósság besorolásra ilyen esetekben, vagy amikor a stressztesztet, illetve az állami adósságválságok tanulságait nézzük, akkor nem volt kellő puffer. 2011-ben bevezettünk kettes pillér követelményeket állami adósságkockázatra, és ezt a jövőbeni stressztesztekben is figyelembe kell majd venni. Tehát egyrészt ezt már lefettük. És részben nincs lefedve, amire ön felhívta a figyelmet, a koncentrációban rejlő kockázat. A hazai államadóság tekintetében egyes bankok komoly kitettséggel jellemezhetők. 5-6 szoros a saját tőkéjüknek sok esetben az ilyen típusú kockázati kitettség. Tehát ezzel foglalkozni kell, de a Bázeli Bizottság foglalkozik is ezzel. És miközben vannak globális standardek, e tekintetben itt hiányos a tevékenységünk Európában. Ezen kell majd segíteni. Köszönöm. Ez valóban nagyon fontos. És itt a diversifikálás lehetőségét meg kell majd vizsgálni az illetékeseknek. Egyéb megoldásokhoz képest, és mindenképpen érdemes ezt e, megvitatni von Weizsäcker. Danuta Hübner kérdéséhez csatlakoznék. Azt gondolom, Bernardino úr, hogy helyesen hívta fel a figyelmet arra, hogy problémát jelent, ha nincs megfelelő biztosítási rendtartás, akkor, amikor nehézségek adódnak egy lépéssel tovább vive ezt a gondolatot, különböző ígéreteket tesznek biztosítók, amelyeket most már nagy méretekben nem lenne szabad hangoztatni. Például el tudjuk képzelni, hogy feltétel nélküli juttatás ígéreteket egyszerűen nem tehetnek valamiféle feltételrendszer, ez makrogazdasági mutatókhoz kell, hogy kössék ezeket az állításokat, és érdekelne, hogy ön hogy látja, hogyan reagálhatunk erre a kihívásra szerződéses szinten. Hogy lehet ezt megfogalmazni a piaci feltételek szerint? Nagyon jó a kérdés. Két részben szeretnék erre válaszolni. Egyrészt az egyik fő dolog, amit 2011 óta erre kidolgoztunk a véleményeinkben, ajánlásainkban, különösen az alacsony kamatú környezetet figyelembe véve, ez egy strukturális elem, és a kötelezettségvállalásokat ez határozhatja meg. Ezt a tagállami hatóságok, illetve a szakmai szervezetek felé is megtettük ajánlásként. Tehát, hogyha megnézik ezek a társaságok, az üzleti portfóliójuknak a szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy a hosszú távú garanciákat nem áraszták be megfelelően. Tehát opciók, garanciák szerepelnek benne, de hogyha a Solvency 2 szempontjából nézzük, akkor sokkal inkább megfelel ez a szabályozás a, bizt, a piaci feltételeknek, és ezáltal a hiányosságok felszínre kerülnek. Tehát ezért látjuk most őket egyrészt szemünk előtt vannak a termékek, és már is látjuk, hogy változások következtek be, ezeket folyamatosan nyomon követjük. Aztán a kifizetések garantálása szempontjából, hiszen ez nem csak biztosítás, hanem nyugdíjbiztosítási kérdés is. Tehát, hogyha a meghatározott kifizetést vállaló alapokat tekintjük, akkor alapvetően ugye a befizetéseket meg kell, hogy határozzák, ez a realitás de hogyha a könyvelési számviteli rendszereket nézzük, akkor a szolvenszének megfelelő nyugdíjbiztosítás működését úgy szabályozzuk, hogy egyrészt az európai politikai intézmények véleményezhetik azt, hogy milyen keret lenne a megfelelő, amivel a fenntarthatóságot elemezhetjük, hogy mi az, ami hosszú távon tartható. Ezt átláthatóvá kell tenni, úgy tudjuk kezelni a kérdést. Másrészt idén végezzük el a nyugdíjalapoknak a stressztesztjét, és biztos vagyok benne, hogy a vállalások garanciák tesztelése is része lesz majd. Elnök, köszönöm. Pablo Szálva. Pablo Szálva. Igen, itt van. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindhárom szakemberünknek az ismertetőt általános kérdést szeretnék feltenni mindhármuknak idén a három felügyeleti hatóságnak az ajánlásai megjelentek, azzal a célral, hogy az értékpapírpiac működését biztosítsa, illetve fellendítse Európában. És ez a munkahelyteremtés ügyében illetékes biztos kezdeményezésére történt így, tehát a kérdés, hogy a felügyeleti hatóságok milyen intézkedéseket hozhatnak annak érdekében, hogy valóban növekedjen a gazdaság, munkahelyek teremtődjenek. Valamint az értékpapírpiac fellendülése mit igényel Európától. A parlament várja az Európai Bizottság beszámolóját arról, hogy hogyan lehetne létrehozni egy egységes tőkepiacot és ez az értékpapír területet is érinti. Tehát a kérdés az, hogy milyen pillérek alapozhatják meg ezt az európai piacot, milyen lépésekkel tudjuk elérni a működőképességét. Köszönöm. Let me brief. Röviden szeretnék válaszolni, mind az értékpapír terület működésére, mind pedig a tőkepiaci unió eh, vonatkozásában. Valóban a három felügyeleti hatóság együttműködik ebben a témában, és figyelmünk középpontjában az értékpapír piaci keret áll ennek a szabályozása. Az utóbbi évekre visszatekintve azt látjuk, hogy új értékpapír követelmények jelentek meg a banki biztosítási, illetve tőkepiaci új jogszabályok tükrében. És úgy látjuk, hogy kicsit jobban össze kéne hangolni ezeket a jogszabályokat, hatékonyabb, áramvonalasabbá kéne őket tenni, és egységes koncepcióval kellene őket felruházni. Tehát ennek érdekében folytatjuk a munkát. És elő is terjesztettük az Európai Bizottságnak a vonatkozó jelentést, amely publikus, letölthető a honlapunkról. Gabriel, illetve Andrea szerintem beszélni fog majd a tőke vonatkozásokról, illetve az értékpapír piaci előírásokról is. Az ESMA szempontjából keményen azon dolgozunk, hogy az adatszolgáltatás, illetve az átláthatóság optimálisan alakuljon. A pénzügyi válság egyik tanulsága, hogy a befektetők a háttér portfóliók értékét nem tudták megítélni, mert nem volt átlátható a vállalt kockázat. Tehát az értékpapír területen nagyon fontos az átláthatóság. És ez nem a legkönnyebb feladat, hiszen mindenféle problémák nehezítik ezt a munkát. Van-e megfelelő forrásunk, tudunk-e ilyen honlapot létrehozni, rendelkezésre állítani, amely az értékpapírokkal kapcsolatos kockázatokat közé teszi. Aztán a tőkepiaci unió támogatás, az e felé vezető lépések a rendelkezésünkre álló időkereteken belül. Azt gondolom, hogy e téren lépésről lépésre meg kell vizsgálnunk az európai pénzpiacok különböző elemeit. Ki, ki kell alakítanunk bizonyos csatornákat, értékpapírcsatornát, illetve a crowdfunding, közösségi finanszírozási csatornákat, aztán eszközgazdálkodási csatornákat, és hangsúlyoznám még a tőkepiaci unió témájában azt, amit említettem is a bevezetőmben, hogy következetesen végre kell hajtani a szabályreformot, a jogszabályok reformját. Mert nagyon sok jogszabály a stabilitást, a befektetők védelmét szolgálja, illetve célozza, de hosszú távon egy egységes szabálykönyv tehát amit ki is dolgoztunk az utóbbi években. Tehát egy belső piac, egységes piac a célunk, és a 28 tagállamban egységesen kell felügyelni. Elnök, köszönöm, Péter Zimon. Köszönöm szépen, egy dolgot szeretnék kiragadni. Szerajra kolléga már említette ezt. Két héttel ezelőtt a 2016-os költségvetésről megállapodtunk a bizottságunkban, és a jelenlegi finanszírozásról szólva hogyha ezt a, az állásmódot képviseljük itt az ECON szakbizottságban, eh, említette, hogy eh, ha a költségvetések ezen a szinten marad, akkor nem tudnak 100%-ig megfelelni a feladataiknak. Itt, eh, ha meg akarnak felelni ezeknek a feladatoknak, különösen ami az információ vagy az adatgyűjtést illeti, itt mindhárom hatósághoz fordulok, hogyha a finanszírozás ezen a szinten marad, akkor meg, tudja, meg tudják-e mondani, hogy hosszabb távon hogyan gondolják, hogy milyen plusz feladatokat tudnak esetleg ellátni, amit a parlament támaszt önökkel szemben, és milyen finanszírozást tartanának ehhez szükségesnek. A második kérdésem szintén a finanszírozást illeti, tehát hogy ki fizesse mindezt meg. három úrtól várok választ. Mit gondolnak arról az ECON javaslattól, hogy a nemzeti hatóságok hozzájárulásához ragaszkodunk, és a piaci szereplőkre esetleg díjakat lehetne kirolni, vagy ilyen díjak plusz az EU költségvetésből történő hozzájárulás, mint együttes finanszírozás. Köszönöm szépen. Hát is adom a szót. Reagálnék néhány szóban. Valószínűleg ön is tisztában van azzal, hogy a felügyeleti hatóságok finanszírozását Hill biztos éppen felülvizsgálja a mandátuma részeként. És a jelenlegi finanszírozási rendszert tovább fejleszti a felügyeletek számára. Csökkenteni szeretnénk a nemzeti szakhatóságok befizetéseit, hozzájárulását, mert bizonyos szempontból ez nem korrekt, illetve eh, nem hatékony, mert hogyha elvonjuk a forrásokat a nemzeti hatóságoktól, akkor az ő feltételeiket rontjuk. És az utóbbi évek tanulsága, hogy nem annyira a tagállami hatáskört kell európaivá tenni, hanem inkább arról van szó, hogy mind tagállami, nemzeti, mind európai szinten növelni kell a felügyeleteknek a hatáskörét. Tehát a vita részét képezi, hogy hogyan illenek ebbe bele a tagállami illetékes hatóságok, de ez egyelőre a bizottság álláspontja, illetve ezt szeretnénk a későbbi munkában érvényesíteni. A magunk részéről pedig úgy gondoljuk, hogy nem szabad alábecsülni. Végül is a jogszabály nagyon fontos, de a végrehajtás, a második szintű szabályozás, illetve a napi gyakorlat a lényeg. Ez legalább a fele a feladatnak. Tehát ha nincs forrás a végrehajtásra, akkor ezzel alássuk a szabályozási reform céljait. Elnök, köszönöm. Van-e más észrevétel? Amennyiben nincs, akkor rendben. Térjünk át a következő kérdésre. Készvényből. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Engem meglep, hogy második kérdésre is lehetőséget kapok. Nos, ha már így adódott, akkor felteszem Andrea úrnak azt a kérdést, amire azt gondoltam, hogy nem lesz időm a CSD ügyet tekintve, amelyet még eddig nem említettünk, hiszen voltak nagyobb horderejű dolgok, amelyekkel az EBA foglalkozik. Az Európai Parlament, ahogy tudják, mindig is határozottan kiállt a kockázatosabb gyakorlatok tőkefedezetének a megteremtése mellett. Például a CSD teljes elválasztását a bankoktól nem támogatjuk, hanem egy kiegészítő tőke megoldást javasolunk, hogy csökkentsük az ezzel kapcsolatos kockázatot, amelyet a bizottság be is határozott, meghatározott a kombinált modellben. Tehát hogy épül ez bele az RTS-ben, és hogyan teremtenek egyensúlyt a tagállami hatóságok komoly igényei között a kettes szintű szövegben. És milyen idő kell ebben, mert nagyon hasznos lenne előrelépni. Köszönöm, Andrea. Köszönöm a kérdést. Valóban nagyon nehéz témakör ez számunkra. Egy nyilvános konzultációt indítottunk el, hogy tudják a kiegészítő megoldások témájában, illetve banki szolgáltatások plusz CSD területtel kapcsolatban. És a konzultáció nagyon sok visszajelzést nyújtott számunkra. Most kalibráljuk, hogy így fogalmazom, a végső javaslatot. Szinte véglegesítettük már. Remélem, hogy szavazni is tudunk majd ebben az ügyben. Még a hó végéig, vagy legkésőbb jövő hónap elején. Nagyon szívesen egyeztetek önnel is, kétoldalú jelleggel, hogyha további részletek érdeklik önt de a lényeg úgy gondolom, hogy ezek a tőke kiegészítő eszközök a belső likviditás kalibrálásában eh, szerepeljenek, és a megfelelő eh, pénznemek likviditási kalkulációja, kalibrálása nagyon fontos a csd működése szempontjából. Tehát itt eh, szakmai, technikai részletekről van szó, megfelelő lefedettséget szeretnénk biztosítani a különböző valuta kitettségekre, és ez áll a figyelmünk középpontjában. Eva Paunova, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Az utóbbi hónapokban a piac résztvevői, illetve a szakmai döntéshozók az ESMA javaslattal, illetve a MIFID 2-es csomaggal kapcsolatban agályokat vetettek fel. Az alkuszok nyilvánosságra kell, hogy hozzák a likvid, illetve a komoly forgalomnak kitett eszközök adatait, és hogyan tudunk megfelelni az átláthatósági követelményeknek, akkor, amikor ezek túl általánosnak tűnnek, illetve nem veszik figyelembe a likviditás dinamikus jellegét. Ebben az esetben a hátránya az átláthatóságnak az lehet, hogy a kötvénypiacok befagynak alacsony likviditásnál, akkor, amikor a piaci terheket nem tudják kezelni. Az ESMA technikai sztenderdeket fog közzétenni. Még ebben a hónapban a különböző kötvények likvid, illetve illikvid jellegét tekintve eleget tudnak eltenni tenni a szakma elvárásainak, illetve korrekt és működőképes rendszert tudnak el biztosítani átláthatóság és likviditási jelzés mellett. Vagy, ha nem fogadják el ezt a rendszert, akkor milyen új opciókat ajánlanak a szakma, illetve az európai intézmények számára. Köszönöm szépen. Mint ahogy joggal említette, a kötvénypiac átláthatósága alapvetően fontos eleme a MIFID-nek és a MIFIR-nek. Az ESMA-nak mindig is az volt az álláspontja, hogy az átláthatóság és a likviditás a kötvénypiacon másként jelentkezik, mint a részvénypiacon. A kötvények forgalma messze elmarad a részvényekétől, részvényekétől tehát nagyon körültekintően kell itt kalibrálni. Ugyanis, hogyha egyáltalán nincs likviditás, vagy csak korlátozott, ez tovább csökkentheti a piac forgalmát, illetve hogyha az átláthatóságot fokozunk, akkor a likviditás sérülhet. Tehát az igazgatóság is komoly figyelmet szentelt ennek a kérdésnek, a parlament úgy szintén. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni. A jogalkotók szándéka, hogy az átláthatóság fokozódjon a kötvénypiacon, azzal a feltételezéssel, hogyha ezt körültekintően tesszük, akkor javulhat a likviditás is, ugyanis a befektetők nagyobb bizalommal lesznek a piac iránt. Nagyon óvatosak vagyunk a kalibrálásnál, és az efdr rel még mindig a döntés várat magára. Végül is a kötvénypiacnak csak egy kis részét érinti ez majd, mármint ami az átláthatósági követelményeket illeti, a számítások szerint mindössze 5 százalékára vonatkozna az átláthatósági követelmény a kötvénypiacnak. Amint ez a rendszer feláll, akkor ennek lehetnek negatív következményei is. Ugyanakkor viszont a technikai standardok előnye az, hogy ezeket folyamatosan karban tudjuk tartani, és önöknek az EKON részéről is ebbe beleszólásuk lehet. Köszönöm, mondja az elnök. Kora van Juvenhuizen. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék ahhoz a kérdéshez, amit Danuta Humner asszony már megkérdezett. A hozam magatartással kapcsolatosan Ön is említette, hogy ez az egyik legnagyobb veszélye a jelenlegi alacsony kamatszintnek. Az önök jelenlegi indikátorai mit mutatnak a biztosítók között, hogyan jelenik meg ez a hozamfokozó törekvés, ami pedig a mérlegeket illeti a nyugdíj és az életbiztosítások kapcsán? a diszkont ráták a kötelezettségek oldalán visszaestek. Az önök véleménye szerint az EIOPA jelenlegi határidős rátái, amelyek a biztosítások diszkontálására vonatkozik, mennyire befolyásolják a befektetőket, és az esetleges váratlan visszaeséseket hogyan kívánják kezelni. És még egy kérdésem lenne a közös jelentéssel kapcsolatosan, a kockázatokat illetően. Itt azt javasolják, hogy holisztikusan kell megközelíteni a biztosítási alapok fizetőképességét. Ez nagyon jól hangzik, de konkrétan mit jelent ez? a felügyelők rugalmasabbak legyenek a diszkontrálták tekintetében, vagy több időt tennének lehetővé a fizetésképtelenségi vagy fizetőképességi szintek elérésére, vagy a számításokon módosítanának, tehát milyen szempontokat tartanak szem előtt ennek kapcsán. Köszönöm szépen! Nagyon fordosak ezek a kérdések, ami a hozzám fokozó törekvéseket illeti. Ezt minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt vizsgáljuk, ami a mennyiségi szempontokat illeti. Most az év végéig adatokat gyűjtünk, és megpróbáljuk így felvázolni a valós helyzetet hogyha itt nem azt mutatják az adatok, hogy itt egy nagyon markáns, hozamfokozó törekvésről van szó, akkor nyilván más a helyzet, ami pedig a minőségi szempontokat illeti itt a nemzeti hatóságokkal és az ágazat képviselőivel is konzultálunk, és azt vizsgáljuk, hogy a kitettségek emelkedtek-e, vagy vannak-e közvetlen hitelelemek, az infrastruktúra is bővül, tehát egyelőre várjuk, hogy konkrétabb adataink legyenek, és ezek alapján reflektáljunk erre a kérdésre. Ami pedig a kötelezettségeket és a határidős diszkontrátákat illeti a Solvency 2 tekintetében. Ez nyilván a rendszer része, és az Omnibus 2-es kapcsán került be a rendszerbe, hogy a prociklikus elemeket vizsgálni tudjuk. Egy végleges határidős rátával kapcsolatosan. Az Omnibus 2-ből világosan kitűnik, hogy ez nem változhat örökké, tehát viszonylag stabilnak kell lennie bizonyos időn belül, hogy ki lehessen szűrni a túlzott volatilitást és prociklikusságot. A Solvency 2 előkészítésének ez szerves része volt, és a szándékunk az, hogy egy a rendszer kalibrálásánál alkalmazott határidős rátát alkalmazzuk végső soron. Ugyanakkor azt is vizsgáljuk, hogy milyen módszerrel számítják ki az EFR-t. Ehhez szakmai megbeszéléseket folytatunk, széleskörű konzultációkat, majd 2016-ban, hogy finomíthassuk a módszertant, hogy meghatározzuk hány évet vegyünk figyelembe, milyen tényezőket, hogyan értékeljük a hosszú távon jelentkező reál megtérülést vagy inflációt. Tehát ez is a felülvizsgálat tárgyát képezi. Minden esetre a Solvency 1-ről a 2-re történő átállás nem szándékozott hatásait kiszűrendő, egyelőre úgy döntöttünk, hogy az eddigi tanulmányokból kikerekedett rátákat alkalmazzuk. Ami pedig a holisztikus megközelítést illeti a kötelezettség és a fizetőképesség kapcsán. Itt a nyugdíjbiztosításra kell elsősorban odafigyelni, ugyanis az életbiztosítás esetében ez már a rendszer része a visszatérítési időszakok tekintetében arra vonatkozóan, hogy milyen kritériumokat alkalmazanak a biztosítók. A nyugdíjbiztosítást illetően a direktívából nem következik egyelőre a fizetőképességi elemzés vagy értékelés, tehát a holisztikus megközelítés kapcsán egy valós alapú megközelítést szeretnénk alkalmazni a kockázat elemzésben. Hogyha ilyen hosszú távú kötelezettségvállalásokat vizsgálunk, akkor csak két lehetőség adódik a finanszírozásra. Egyrészt vagy a befizetéseket emeljük, vagy pedig az ellátást csökkentjük. És ezt mindenféleképpen átlátható módon kell tenni. Ebből azonban nem következik, hogy a felügyelő rugalmatlanul kezelje ezeket a kötelezettségeket, hiszen ezek rendkívül hosszú távú kötelezettségvállalások, és ehhez megfelelő számokra és egy reálisabb értékelésre van szükség, és ezt értjük a holisztikus megközelítés alatt. Elnök utolsó kérdés, Péter. Köszönöm. Az utolsó kérdésem Andrea úrnak szól. Április 14 környékén Farkas, Farkas úr járt nálunk, és akkor a technikai standardok tervezetéről tárgyaltunk. Az egyik központi kérdés az volt, hogy a kisebb hitelminősítő intézeteket hogyan kezeljük a nagyokhoz képest. Itt bizonyos fizetőképességi és tökekövetelményi besorolások vannak a hitelintézetekre vonatkozóan a legjobb értékelés kapcsán is egy közvetlen áttétel érvényesül-e, vagy pedig a korábbi minősítésektől tesszük függővé azt, hogy az adott hitel minősítő intézet változatlanul megkaphatja az A3-as, vagy a 3A besorolást. A technikai standardokban, ha egy minimál szintet szabnak meg, akkor a kis hitelminősítőknek esélye sem lesz, hogy piacra lépjenek. Tehát én azt szeretném megkérdezni, hogy van, történt-e valamilyen előrelépés ezen a területen, ugyanis szerintünk ez a kisebb hitelminősítőket egyértelműen versenyhátrányba sodorná. Egy további kérdésem. A technikai standardok mennyire veszik majd figyelembe a türelmi időt kis ügynökségek esetén, ami az adatgyűjtési időszakot illeti, esetleg számolnak-e azzal, illetve hogyan tervezik ezt kialakítani. Köszönöm szépen a kérdést, valóban ez egy nagyon kényes kérdés volt, amit az önök levele alapján is megvitattunk, illetve a bizottsággal is egyeztettünk. Prudenciális szempontból a mi célunk, hogy olyan követelmények érvényesüljenek, amelyek lehetővé teszik a kockázatok robusztusabb, megbízhatóbb kiértékelését. Ebből pedig az is következik, hogy egy kis hitelminősítő, egy újonnan alakult hitelminősítő esetében meglehetősen nehéz besorolást adni vagy legalábbis a felsőbb szinten besorolni, és ez komoly korlátokat jelenthet számukra, hogy tovább fejlődjenek. Tisztában vagyunk az aggályokkal, és mint ahogy említette, most dolgozunk egy olyan javaslaton, ami egy kiegyensúlyozott megoldást tesz lehetővé, és egy türelmi idő alkalmazása mindenféleképpen a munkánk egyik eleme, hogy kellő egyensúlyt találjunk, és ez az értékpapírosítási szempontból is egy fontos megfontolás, ezáltal biztosítható a konzisztencia, és szerintem a türelmi idő alkalmazása lenne a helyes út, ezen dolgozunk. Ehhez csak annyit még, eh, hogy eh, itt eh, egyetértés van közöttünk, ugyan, ugyanis ugyanezt a türelmi időt alkalmaznánk a Solvency, Solvency 2 esetében is. Elnök, köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Stevennek és Gabrielnek, hogy ilyen valóban nagyon gyümölcsöző eszmecserében részt vettek. Igazából nem is tudnám összefoglalni ezt a számos nagyon fontos szempontot, ami elhangzott, és ezek majd a további tárgyalásaink, vitáink tárgyát fogják képezni. Végezetül csak annyit, hogy azt hiszem, hogy a források kapcsán elmondottakat tudomásul vettük, és hát nyilván mi is abban a szelleme dolgozunk, hogy megsegítsük önöket ebben a nagyon kulcsfontosságú kérdésben, hiszen komoly kihívásokkal állnak szemben, és ehhez megfelelő finanszírozást is kell rendelni. Úgyhogy a többi kérdésben pedig folytatjuk majd a párbeszédünket. Köszönöm még egyszer ezt a rendkívül érdekes eszmecserét. Mi pedig köszönjük a figyelmet. will stay. You're staying here for the purposes of this law. Okay. If you send me the letter, then uh, this point on the. So. I will go quickly to the announcement and the... Nos, egy rövid uh, bejelentés, majd szavazás következik. Szeretnék emlékeztetni minket, hogy jövő csütörtökön délelőtt 10 és uh, fél 11 között a TAX uh, szakbizottsággal Juncker úr, Markovici és Veszlager asszony jelenlétében egy vegyes ülés lesz adózási kérdésekben, holnap pedig 3-tól 5-ig a nemzeti parlamenti képviselőkkel folytatunk eszmecserét az európai szemeszterről szóló jelentés keretében. Úgyhogy majd az ebédszünet alatt átrendezik a termet, hogy a vendégeinket megfelelően tudjuk fogadni. Ez nagyon fontos momentum lesz. A következő napi rendi pontunk a 2016-os naptár tervezet elfogadása, a, amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor ezt elfogadtuk, és a nyolcas rendi pontunk következik, újabb konzultáció. Megállapodás született a biztos, nem biztosítás közvetítési, hanem biztosítás újrafelosztási irányelvről, ez az új címe. Gratulálok Werner Langen úrnak, aki a tárgyalási csapat vezetője volt, most eh, erről az eljárásról kell szavaznunk, eh, de Burker Walz úrnak, Walz úrnak megadom a szót, hogy Langen úr nevében szóljon. Langen úr éppen egy dugóban ül Brüsszel fele, úgyhogy nevében röviden szeretnék szólni. Ez a kompromisszumos megállapodás az ins, a biztosítás közvetítési irányelvvel kapcsolatosan mindenféleképpen támogatandó a parlament részéről mi egy minimál standardot javasoltunk, ami a minősítést illeti, a biztosítás közvetítőkre vonatkozóan. Ezt sikerült átverekednünk, úgyhogy szerintem er- ezekről a pontokról szavazhatunk. Langen úr kifejezetten kérte, hogy mondjunk köszönetet az árnyék jelentéstevőknek, illetve különösen Ivo Faneson és Szeda Masalika kollégáknak a titkárság részéről, és kérem, hogy támogassák a kompromisszumos javaslatot. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni Lángen úrhoz, és megköszönni a titkárság munkáját, kiváló támogatását ehhez a munkához. A tanács levelét mindenkinek elküldtük, úgyhogy most először teszteljük le a szavazógépet, megnyitom a szavazást. Lezárom. Rendben, működik. Tehát akkor most megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. 31-en szavaztak igennel, 4-en tartózkodtak. Kiváló, köszönöm szépen. Természetesen majd még a plenáris ülésen és meg kell erősítenünk ezt az első olvasati megállapodást a biztosítás terjesztési irányelvről. Következő napi rendi pontunk a 9-es. Nem? Szeretném tehát elmondani először is, hogy miről van szó. A felhatalmazáson alapuló jogaktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése. Itt is a pripekről, tehát a csomagolt lakossági befektetési termékekről van szó. Pervás Berezt ugyanis nem látom, ugyan nem látom. Minden esetre ez egy ellenőrzésről szóló kérdés, amely nekünk lehetővé teszi, hogy a bizottság és a hatóságok, felügyeleti hatóságok által elrendelt intézkedésekhez hozzászóljunk. Tehát a csomagolt lakossági befektetési termékekkel kapcsolatos kulcsfontosságú dokumentumok szabályozásáról van szó, ez a fogyasztóvédelem szempontjából nagyon nagy előrelépést jelent. Természetesen ágazaton átnyúló együttműködést követel meg. Kiváló példája annak, hogy a hatóságok hogy működnek együtt. Fontos beavatkozási hatásköröket is vezet be ma, Szeretnénk elsősorban a technikai vitapapírt megvitatni, amelyet az ESZÁK közös bizottsága júniusban adott ki. A, köz, a, a kulcsfontosságú információs dokumentumokról ez a dokumentum szeretné azért érintetteket eh, ellátni lehetőséggel arra, hogy különböző specifikus technikai kérdésekhez hozzászólhassanak, különösen a teljesítmény és a költségek, eh, költségek közzététele témájában. Az hatóságok, a felügyeleti hatóságok megkapták a visszajelzést, ezt jelenleg is vizsgálják, és majd elkészítenek egy végrehajtás technikai standard tervezetet, és 2016 március 31-én fogják benyújtani az erre vonatkozó kész dokumentumot. Az érdekeltek véleményét próbálják tehát belefoglalni ebbe a dokumentumba. Most megint megadom Mayor úrnak a szót, ugyanis ő mint az, az adott hatóságok közös bizottságának vezetője, ő ehhez hozzá fog szólni, valamint az, az illetékes főigazgatóság képviselője is szót kap majd 5-5 percre, utána pedig a tárgyaló csoportnak is lehetősége lesz arra, hogy önöknek kérdéseket tegyenek fel. Hogy ki is? Először a bizottság képviselőinek adom meg a szót, és utána következik Májor úr. Köszönöm szépen, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy lehetőséget adnak nekem arra, hogy elmondjam, hogy a csomagot lakossági befektetési és biztosítási termékek terén mi történt az elmúlt évben. A PRIP terület célja az, hogy az európai fogyasztók világos információt kapjanak arról, hogy mibe kerül, amikor befektetnek, és hogy az milyen kockázatokkal jár. Le, első alkalommal kerül arra sor, hogy a tájékoztatásra vonatkozóan minden termékre vonatkozóan közös követelményeket állítunk fel, arra az esetre, hogyha a terméket nem közvetlenül a befektető vásárolja meg életbiztosítás és más termékekről van itt szó, és ezek olyan kombinált pénzeszközök, amelyeknél különböző kérdések döntik el, hogy mennyi, mennyi a megtérülés. 2016. december 31-e után minden ilyen terméket fogalmazó vállalat meg kell, hogy feleljen a követelményeknek és egységes formátumban kell mindezeket megfogalmazni, amely nem haladja meg a három oldalt az európai felügyeleti hatóságok közösen készítették el a részletes szabályokat a kulcsfontosságú információt tartalmazó dokumentumra vonatkozóan. Steven Major majd biztos részletesen is beszámol erről a folyamatról. Én most néhány percig azt szeretném, ha megmagyarázhatnám az Európai Bizottság eddig végzett tevékenységét a felügyeleti hatóságok támogatásában, és hogy milyen szabályokat határozott meg a KID-re, a kulcsfontosságú információkat tartalmazó dokumentumra. A bizottság először egy fogyasztói tesztelő tanulmányt készített el, amely meg akarta tekinteni, hogy a fogyasztónak nyújtott információnak milyen formáját értik meg legjobban, és hasznosítják legjobban a fogyasztók ezt a tesztelést tíz tagállamban végezték el, úgy választották ki a tagállamokat, hogy minél szélesebben lefedjék az Európai Uniót földrajzi szempontból. Megpróbálták úgy ezen kívül le, tükrö, tükröztetni a különböző PRIPS piacok fejlettségi szintjét Európai Unión belül, és különböző termékeket teszteltek, strukturált termékeket, befektetési alapokat, profittal rendelkező életbiztosításokat, valamint nyereségtől függő életbiztosítási termékeket, amelyek többféle választási lehetőséget ajánlanak a fogyasztónak. Még nincs kész a tanulmány elemzése, de azt már tudjuk, hogy amikor a kockázatról, illetve a költségről szóló információkról beszélünk, akkor minél világosabb, minél rövidebb információt kíván a fogyasztó, nem szereti a részleteket, nem szereti az alkategóriákat. A kockázat bemutatása a legnagyobb kihívás a KID dokumentum előtt, az jucitokkal kapcsolatban használt módszer válik be legjobban a fogyasztók számára egy egytől hétig terjedő skálában helyezi el az általános kockázat szempontjából a terméke, és ezen belül semmiféle külön kategóriára nem osztja már be. A tárgyalások során egyetértettünk abban, hogy a KIT dokumentum a korábbi teljesítménnyel kapcsolatos adatokat nem kell, hogy tartalmazza, hanem inkább a jövőbeni forgatókönyvekre, teljesítmény forgatókönyvekre koncentráljon, és nettó teljesítmény tartalmazzon, tehát a minden költség levonása utáni összegeket foglalja magába, mert ezt értik meg legjobban a fogyasztók. A fogyasztók ezen kívül nem szeretik a grafikonokat, inkább a táblázatokat részesítik előnyben. A költségek amiket sokszor nehezen értik meg a fogyasztók, például a véletlenszerű fel, fel, szerűen felmerülő költségeket, vagy a másfajta költségeket, és ezek közül mi a különbség. A fogyasztók inkább az általános költségeket szeretnék csak látni, és nem ezen belüli részletes táblázatokat. A hatóságokat most dolgoznak a tanulmány elkészítésén, novemberben októberben jelenik meg a tanulmány tehát erről. Ha bármi más információval még szolgálhatok önöknek, azt nagyon szívesen megteszem. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor megadom Májor úrnak ismét a szót, hogy beszéljen erről a témáról. Köszönöm szépen. Összefoglalom tehát akkor én is a PRIP-el kapcsolatos munkát, amelyet a három felügyeleti hatóság végzett és aztán majd segít, segít még munkatársam is abban, hogy az elkövetkezendő órákban felmerülő kérdéseket megválaszoljam. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy a három felügyeleti hatóság közös bizottsága nevében elmondhatom, hogy a PRIPS-szel kapcsolatos szabályozási munka hogy folyik. Ez a legfontosabb dokumentum, amelyet eddig a közös bizottság elvégzett a fogyasztó és befektető érdekek védelmében. A PRIP lesz a legláthatóbb eredménye tulajdonképpen a felületi, felügyeleti hatóságok munkájának, amit az Európai Uniós polgárok is mindennapokban érezhetnék. 2012-ben kezdtünk el intenzíven dolgozni ezen a kérdésem, és 2014-ben született meg a rendeletről a döntés a tárgyban két vita dokumentumot jelentettünk meg, és egy szakértői panelt állítottunk össze, amelyben fogyasztóképviselői, tudósok és az ágazat képviselői is részt vettek. Különböző fontos lépés a novemberben megjelenő tervezet megjelentetése lesz. Szeretném elmondani, hogy a fogyasztó tesztelő tesztelésből is nagyon jól tudtunk profitálni, hogy ezt már kollégám megemlítette. Szeretnénk biztosítani, hogy, hogy szerettük volna biztosítani, hogy a fogyasztók visszajelzése alapján alakítjuk ki a szövegeket. A dokumentum bemutatása, kialakítása, illetve a tartalma nagyon fontos, ezért ezt a két aspektus próbáljuk meg leginkább kezelni, és megpróbáljuk tartani a március 31-i határidőt. Az ugyan a munkánk során kiderület, ki, kiderült, hogy a, hogy a kiddel kapcsolatos munka és az RTS-sel kapcsolatos munka nagyon szorosan összefügg és ezért minden szabályozás technikai standarddal kapcsolatos határidőt megpróbálunk március 31-ében megállapítani, és az arra el is készítjük majd ezeket a dokumentumokat. Néhány szót mondanék a leg, három legfontosabb témáról, amelyet a felügyeleti hatóságok kezelnek, és ezen belül szeretném aláhúzni, hogy a hatóságok között még folyik a vita, és a konzultációs dokumentumok elemzése még nem fejeződött be. De azért szeretném, hogyha minél világosabban látják, hogy milyen irányba haladunk, és természetesen azt is tudatni akarom önökkel, hogy a megjegyzéseiket a munka során nagyon fontosnak tartjuk, és szívesen fogadjuk. Először a kockázat, aztán a költség, végül a megtérülés lesz a téma. Először a kockázatról tehát. Világos, hogy a kidben a kockázat lesz az a legfontosabb elem, amely a fogyasztó számára lényeges, tehát minél jobban meg kell, be kell mutatnunk a kockázatot a dokumentumon belül. A módszer, amelyet az adott terméknek a kockázatára, kockázata kiszámolására használunk, többek között a fogyasztói teszteken alapul majd. Tehát minél egyszerűbben kell megfogalmazni a kockázatokról szóló részt, mert annál jobban érti majd a fogyasztó. Három megközelítést alkalmaztunk, illetve három megközelítés közül kell majd kiválni választanunk a legjobbat. Az egyik az minőségi és mennyiségi kritériumokkal is operál, operál a többi pedig csak mennyiségével. Most elemezzük a technikai vita dokumentumra adott válaszokat annak érdekében, hogy ezt a, erre, e, e közül a három lehetőség közül minél jobb eredménye ki tudjuk választani a legmegfelelőt. Azt azért aláhúznám, hogy a kockázattal kapcsolatos kihívásokat nem fogjuk tudni soha tökéletesen megválaszolni, de minden esetre minél teljesebben biz, mutatjuk be a kockázatot, annál nagyobb bizalma lesz majd a lakossági befektetőknek a a társaságokban, és annál nagyobb előrelépést tudunk majd biztosítani a befektetési termékekkel kapcsolatos kockázat meghatározás terén. A költségek is nagyon fontosak, nagyon sok fogyasztó nem figyel ezekre eleget, ezért számunkra fontos, hogy a költségek is megfelelő súlyjal jelenjenek meg a kidben. A fogyasztók különösen azzal küzdködnek, amikor különböző termékek, illetve különböző, termék, különböző struktúrák költségeit próbálják összehasonlítani, ezért erre fektetjük mi is a legnagyobb hangsúlyt. Célunk az, hogy átfogó tájékoztatást tudjunk adni a költségekről, és ez közvetlen és kevésbé közvetlenül érzékelhető költsét, költséget is jelent, hogy az egyszer fizetendő, illetve az állandóan fizetendő költségek is megjelenjenek, és hogy mindezt úgy állítsuk össze, hogy egyenlő esélyeket teremtsen minden érintett számára. a biztosítási termékek biometrikus kockázatával kapcsolatban például ez egy jó példa, hogy ezeknek a költségeit is nagyon fogyasztóbarát módon kell összeállítani. Végül pedig a, me, a várható megtérülésről. Több lehetőség van itt is egyelőre az asztalon, például a mi lenne, ha ö, forgatókönyv, vagy egy lehet, lehetséges forgatókönyv, illetve ennek a kettőnek a keveréke. Ezzel kapcsolatban a különböző megtérülések valószínűségének a kiszámolása, illetve meghatározása, ennek a lehetősége merül fenn, és az a kérdés, hogy most ebből mennyi szerepeljen a kidben, hiszen a rakossági befektetők számára a valószínűséggel kapcsolatos számítások, illetve kicsit bonyolult leírások érthetetlenek lehetnek. Minden esetre ezek voltak, amiket eddig el tudtam mondani, és most nagyon nagy szeretettel várom a megjegyzéseiket, kérdéseiket. To Mr. Budget bájátornak adom meg a szót. Nem tudom, hogy meddig tud hozzászólni, mert Niedermayer úrnak 6 óra előtt 10 perccel, 15.50-kor el kell indulnia. Ja, akkor átadom a szót, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, az elnök ugye mindig nagyobb és erősebb, alapvetően ön szeretném kérdezni. Itt a befektetők védelméről, illetve a jogszabályok megalkotásáról van szó, hatékony védelmet kell biztosítani átfogó jelleggel a pénzügyi termékek esetében a befektetők számára a jogszabályokon keresztül. És itt változatos kockázati formákról van szó. Az Európai Parlament tárgyaló csapata arra összpontosított az egyeztetések során, hogy megfelelő döntés kell elősegíteni a befektetők részéről, és ehhez megfelelő tájékoztatást kell, hogy kapjanak. E, a másik oldalon pedig szabályozni kell a termékeket értékesítőknek a szolgáltatásait, illetve a tevékenységét. Tehát ebből alakultak ki a kockázati, illetve a teljesítménymutatók, és a különböző finanszírozási besorolások, amelyek a forgalmazott termékekhez kapcsolódnak. A bevételek megosztását egy külön megközelítés keretében szabályoznak, és ez teljesítmény alapú rendszert jelent. A társjogalkotók, a tanács, illetve a parlament eh, szem előtt az lebeget, hogy fenntartható követelményeket kell meghatározni, szempontokat ahhoz, hogy a jövőbeni kockázatot minek alapján kell feltüntetni, megadni. És a pénzügyi aktívák a piacon a kockázat besorolásuknak megfelelően tudjanak viselkedni, és hogy a fogyasztó számára ez a lehető legátláthatóbb legyen. Hogy a befektető átlása a kockázatot a pénzügyi eszközök mögött. A kérdésem az, hogy a relatív előnyeket elmondaná-e, ismertetné-e a négy másik megközelítéssel szemben, illetve szeretném hallani, hogy a tájékoztató dokumentum, amely ennek a megközelítésnek az alapja, az milyen veszélyeket, illetve hátrányokat tartogat. Niedermayer úr, megadom ennek a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy figyelembe vette az időkorlátomat is. Peti Kájnen képviselő nevében szeretném elmondani a következőket. Tehát amennyiben részleteket szeretnének egyeztetni, őt keressék. Petikánen asszony köszöni a felügyeleti hatóságoknak a munkáját, a parlamenttel való együttműködést tekintve is. Három alapvető kockázatot sorolt fel, a piaci, illetve a hitelképességi és a likviditási kockázatot. És arról szeretne gondoskodni, hogy kompatibilis módon, illetve átlátható és érthető módon értesüljenek a fogyasztók ezekről a kockázat kategóriákról. Itt az időtényező nagyon fontos. Hogyan változnak a kockázatok az időfüggvényében? A különböző modellek és paraméterek kiválasztása minek alapján történik. Például a befagyott eszközök esetében a háttéreszközök olajtársaságok esetében hosszú távon hogyan kezelhetők, és például a környezetvédelmi hatások a részvénytársaságok részvény árfolyamára hogyan kezelhetők. Hosszú távon figyelembe kell ugyanis venni a kockázati mutatók esetében ezeket a tényezőket, hogy ezeket is átlássák a befektetők. Azután a következő kérdés, hogy van-e valami kialakult gondolatuk arról, hogy az átfogó összesített indikátor, illetve mutató hogyan működne, és minek alapján értékelheti a fogyasztó az érintett termékkel kapcsolatos kockázatot. A teljesítmény forgatókönyvek mit jelentenek ebből a szempontból? Piatikainen asszony végül azt kérdezi, hogy a különböző költség forgatókönyvek hogyan függenek ezzel össze, és a kumulatív adatok, a halmozott adatok bemutatása hogyan tehető a lehető legátfogóbbá a fogyasztók számára. Mert korábban bebizonyosodott, hogy az összköltség a legnehezebb módon átlátható adat egy termékkel kapcsolatban. A PRIPS és a tipikus költségek összehasonlítása különös nehézséget okoz. Hogyan lehet megbízható eszközt kialakítani az egyszeri, illetve a halmozott költségek összehasonlítására? Kérem, hogy a részletek ügyében őt keressék. Niedermayer úr, köszönöm. Swinburne asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm a szót. Said Kamal árnyék előadó nevében szeretném elmondani a kérdéseket, aki nem lehet ma itt, sajnos. Azt hiszem, hogy egyetértünk, hogy fogyasztóvédelmi szempontból ez nagyon fontos témakör, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem az érdeklődésünk hiányát mutatja, hogy kevesen vagyunk, éppen ellenkezőleg. Tehát Kamal úr kérdéseinek jó néhányára elhangzottak már itt válaszok, tehát köszönöm szépen az eddigi válaszokat is, de kiegészítésül elmondom a kérdéseket. Nyilvánvalóan a TÜCKID szabályozás esetében a célunk az, hogy felhasználó barát dokumentumot alkossunk, amelyel Európa befektetőt tudjuk tájékoztatni. És az, hogy a második nyilvános konzultáció is megtörtént már, mutatja, hogy mekkora az elkötelezettség egy jó megoldás kialakítása mellett. Én további konzultációkat igényelnék a végleges változat megalkotása előtt. És ezt is segíti majd a bizottság által bemutatott fogyasztói e, terhelés próba, illetve tesztelés. Nagyon remélem, hogy ez hasznos teszteljárás lesz. Sőt, úgy gondolom, hogy az elemzésből már is hasznos adatokat nyerhettek. És egy záró jelentést szeretnék a szakbizottságunk számára sürgetni, mert azt gondolom, hogy a jogalkotás nem egyetlen jogszabályá tekintetében lenne ez hasznos, hanem a többi jogszabály előkészítése szempontjából is. Tehát a befektetők, a pénzügyi termékek értékelése szempontjából jó, hogyha támpontokat kapnak. És emiatt én egy hasznos csomagot sürgetek. Az SND már foglalkozott ezzel a témával, és a fogyasztói panelekkel való egyeztetés ügyében annyit mondanék, hogy egy egyszerű számot kellene megalkotni, ez lenne talán a legjobb, de ugyanakkor ez ne fedje el az egyedi költségeket. Álljanak rendelkezésre ezek az információk, hogyha a fogyasztó igényli. Hiszen jelentős összköltséget okozhatnak ezek a különböző tételek. És a cél az, hogy az összehasonlítható, összehasonlítható adatokkal rendelkezzünk, és ne egymásra nem hasonlító dolgokat próbálunk összehasonlítani. Ez egy plusz adatszintet jelent a befektetők számára, tehát ezen dokumentumon túlmutatón. Ami pedig a MIFID-et, illetve a témánkkal való kapcsolatát, minimális költséget igényel a MIFID a leghatékonyabb végrehajtás érdekében, De egy egységes szám szolgálna ezt a leghatékonyabban a jövőre nézve. Tehát Major úr, bízom abban, hogy a MIFID delegált jogi aktusok koordinálása eh, terén figyelembe veszi majd ezeket a szempontokat, és így leszünk következetesek a jogalkotásban, illetve gyakorlatban. Ez szintén fontos, hogy megismerjük a PRISZ-ben foglalt termékeknek a hatáját és amennyiben a végleges határól kaphatunk részleteket, ez nagyon hasznos lenne. Kamál képviselő utolsó kérdése pedig részben már választ nyert a kockázat besorolás, illetve kockázati osztályok tekintetében a USITS mutatórendszer kapcsán a lehető legegyszerűbb megoldásra kellene törekedni. Egyrészt a befektetőknek, kell, hogy rendelkezésükre álljanak egy egyszerű és érthető kockázati számok. Emellett a termék átláthatóságát is ez szolgálja. Tehát azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne ezeket megalkotni. Köszönöm szépen. Swinburne asszony, nagyon köszönöm. Gigold úr, önél szó. Köszönöm, elnök úr. a szavaimat az eddig el nem hangzott dolgokra korlátoznám. Hát a magam részéről nagyon szépen köszönöm a hatékony közös munkát. A három oldalas dokumentumhoz csak két részkérdés ügyében tartozik egy 160 oldalas dokumentum is, ami azt mutatja, hogy a rövid és összehasonlítható dokumentumok előállítása ez nem is olyan könnyű hiszen a piacon komoly kárt okozhat, hogyha elvétjük ezt a feladatot, másrészt pedig rossz termékekhez is vezethet. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás. A különböző lehetőségeket tekintve a következőket szeretném elmondani. Tehát a költségek bemutatása ügyében. A JAD adatközlés az egyik opció, a másik pedig a teljes költséghányad én úgy látom, hogy a hozam, illetve jád mutató, az nehezen érthető, egy bonyolult mutató szem. És érdekelne, hogy a fogyasztókkal tesztelték-e ezt az elképzelést, illetve hát gondolták e hogy hogyan lehetne valami egyszerűbb megoldást találni, ami ugyanakkor mégiscsak kellő képet jelent, a, például az eszközértek csökkenése tekintetében. Hát azt gondolom, hogy a fogyasztó befektető számára áttekintetőbb lenne ez, mint a Jide mutató. És összehasonlítva ez lehet, hogy egy korlátozottabb kört fedne ugyanakkor le. A második kérdésem, hogy mik a kockázatok, illetve kockázatok fejében milyen ellenértéket kapok. Itt a kitben megfelelő teljesítmény forgatókönyvek függvényében, illetve az egyes szinten különböző munkafeltételezések fényében kellene az adatokat megadni. És hogyha össze akarjuk vetni a forgatókönyveket, akkor ez nagyon komoly tudományos felkészültséget igénylő dolog. És arra vonatkozik a kérdésem, hogy hogyan gondoskodnak a valódi összehasonlíthatóságról, hogy a forgatókönyvek, a pénzügyi termékek forgalmazói részéről a különböző forgatókönyvek hogyan vethetők össze, milyen standard követelmények alapján. A bizottság úgy tűnik, ebben valami mulatságos kihívást lát, én még nem egészen értem az emögött rejlő humort. Tájékoztassanak, hogy mi a poén. Aztán a kockázatok átláthatósága tekintetében megnézték-e a e, hitel, illetve likviditás kockázatok összefüggéseit, és ha igen, akkor mi az eredmény? Aztán főleg két kémet kérdéssel foglalkoztak a felügyeleti hatóságok részéről. Miközben a fenntartható befektetések teljes témaköre egy növekedő piacon egyre komolyabb aggályt jelent a parlament számára. Tehát szeretnénk hatékony követelményrendszert kapni arra nézve, hogy mitől fenntartható egy megoldás. Elég sok munka zajlott, és a bizottságot, de mégsem elég munka, tehát a delegált jogi aktuson arra kérem, hogy dolgozzon a, a bizottság, illetve a felügyeleti hatóságok működjenek közre, hiszen ez létfontosságú. Azt gondolom, hogy a zöldre mosdatásnak vessünk véget, tájékoztassuk a piacot. Elnök! A bizottság részéről Genner úrnak adom meg a szót. ha jól értettem a kérdéseket, azt hiszem az utóbbi két kérdésre reagálnék elsősorban. Tehát a költségek ügyében az eredmény, illetve a hozam, mint megtérülés. A felmérésünk valóban azt mutatja, hogy az egyik mérőszám az nem igazán könnyen érthető, sajnálatos módon. Tehát akár a hozam megtérülés, akár egyéb mutatók preferenciája szempontjából még további munkára van szükség. Egyelőre még keressük a felügyeleti hatóságokkal, hogy mi lenne az optimális megközelítés. Aztán a teljesítmény forgatókönyvek, standard össze hasonlíthatósága kérdést. A felügyeleti hatóságok részéről Major úrra hagynám, bíznám, és hogy mennyiben értik az adatokat a befektetők. A PRIPS vonatkozó anyagait már felülvizsgáltok-e tekintetben, ezek rendelkezésre állnak, és aztán a kitben tájékoztatást kell, hogy adjanak a forgalmazók ezt le kell követni, megfelelően felügyelni kell, és figyelemmel követjük. Továbbá a felülvizsgálati záradék is ott lebeg a szemünk előtt. De tulajdonképpen ennyiben tudnék válaszolni, és még kidolgozásra várnak a részletek. Gener úr, köszönjük. Végül eh, Major úr kap ismét szót az ESMA részéről. Néhány általános reakcióval szeretnék kezdeni, és aztán, eh, eh, hogyha egyetértenek, akkor eh, Tim elmondanám a részleteket. Tehát itt most elsősorban a befektetők tájékoztatása, és nem annyira a termék értékesítéséről van szó, mert úgy látjuk, hogy a befektetők a nem kellően átlátott befektetési termékekkel kapcsolatban komoly kockázatot futnak, úgymond. Tehát a cél, hogy a megfelelő döntést megfelelő tájékoztatással, tényekkel támaszuk alá. A jövőbeni munkában figyelembe fogjuk venni ezeket a szempontokat. Számos nehézséggel szembesültünk már eddig is. Nem is olyan könnyű, egyszerű és érthető, könnyen összeállítható mutatókat alkotni egyrészt fontos lenne, hogy minél átfogóbb legyen az információ, de annál könnyebb beleveszni. Egyesek azt mondják, hogy legyen egy egyértelmű kockázati mutatószám, és ne válasszuk szét a likviditási, a piaci, illetve a hitel kockázatot, de egy befektető mégiscsak másképpen értékelheti a részleteket, hogyha ismeri őket ami pedig a költségelemeket, illetve a biometriai költségeket illeti, hogyan tudjuk ezt értékelni a biztosítási költségekkel összevetve. Tehát egyrészt szeretnénk egy összképet adni, halmozott adatokkal a befektetők számára, hogy mi mennyibe kerül, mit fizet, mit kap érte. A másik oldalon pedig, hogyha a biometrikus költségeket nézzük, akkor ezek más típusú költségek, mint a kezdő befektetési költség, vagy induló befektetés. Tehát szeretnénk egyrészt konkrét információkat adni, és nem szem előtt téveszteni semmiféle kulcsfontosságú információt. Novemberben szeretnénk közreadni a technikai standardek tervezetét. Ez egy tervezet, hangsúlyozom, jövő márciusban véglegesítenénk. Erre szolgál egy külön eljárás. Aztán a hatály, ez egy nyitott kérdés egyelőre még. Jogi kérdések merülnek fel, például a derivatívák szerepelnek-e benne, vagy nem. Egyelőre annyit mondhatok, hogy még nem zártuk le ezt az egyeztetést. Tehát a derivatívák kérdése egyelőre nyitott. A fenntarthatóság ügyében Nyilván egyfajta mutatószám, illetve tájékoztató elem a, a tájékoztató csomagban, hogy mekkora a termék fenntarthatósága. De erre nincsen felhatalmazásunk, egyeztetnünk kell az Európai Bizottsággal, hogy kidolgozzuk ezt és hogy hogyan lehet értékelni, hogy a fenntarthatóságra vonatkozó állítás indokolta. -e. Végül a TCR vita kontra hozamcsökkenés, hogy itt a nehéz szakszavakat is megemlítsem. Először is úgy tűnik, hogy a hozamcsökkenés az talán jobb, mint az összköltség, mert ez a termék életciklusának a különböző költségtételeit is tartalmazna, de nincs végleges álláspontunk, és eh, talán eh, Tim zárhatná a, a, az ismertetőnket. Ah, Köszönöm szépen. Szerintem eh, nagyon nagy részt mindenről szóltál, ami a lényeget illeti, és mindenféleképpen fontos hangsúlyozni, hogy egy három oldalas anyaghoz száz oldal kapcsolódik. Ez nem nagyon meglepő, hiszen itt rendkívül sokféle termékről van szó, ez egy újszerű dolog. Tehát nagyon fontos, hogy szélesítsük a kört. Tehát itt eléggé eltérő struktúrákat kell valahogy összehasonlítanunk. Ez egy komoly kihívás jelent számunkra. Nagyon fontos például, hogy megfelelően kalibráljuk a különböző előírásokat, és minél részletesebben írunk körbe egy terméket, annál nagyobb a kockázata annak, hogy itt nem feltétlenül sikerül lefedni minden terméket, különösen az újszerű termékeket és éppen ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk. Általánosságban az a tapasztalatunk, hogy minél nagyobb mértékben próbálunk valamit előírni, egy közös forgatókönyv, vagy negatív, pozitív forgatókönyv kapcsán, ez nagyon fontos. Tehát ez, ezt a kihívást vizsgáljuk. Ennyit kívántam csak hozzátenni. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy látom, hogy a kollégáim részéről nincs további hozzászólás, tehát az ssz rel kapcsolatosan várjuk a visszajelzéseket, és az a javaslatainkat majd 2016. március 31-ig eljutatjuk a bizottsághoz. Itt ma a napirendünk végére értünk, holnap 9 órakor kezdünk. A foglalkoztató biztosítási témával